Bene. Come si fa qua? Vabbè, non sono capace. E prego, colleghi. Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet, elkezdjük a munkánkat. Nagyon fontos szavazásunk lesz ma a költségvetésről, és van néhány közleményem is az elején. Tíz órakor pedig fogadjuk az oktatási miniszter asszonyt az olasz elnökség részéről, Stefania Giannini asszonyt, aki beszélni fog erről a fontos témáról. De először is a hatodik napirendi pont következik. Van, aki talán későn került haza tegnap, de talán olvasták azért még a koordinátorok által jóváhagyott határozatokat, amelyeket megkaphattak tegnap este még. Én a határozatok címeiről szeretnék néhány dolgot mondani. Még az első határozat az volt, hogy a, az első, a ciklus első felében megtartjuk azt a rendszert a pontokkal, pontozással kapcsolatosan, amely a régi rendszer. A második téma, amelyet esetleg újra mm, vitathatunk majd, az a szakbizottsági ülések naptára ütemterve. Szó volt ugye arról, hogy csütörtök délután is ülésezünk több alkalommal, logisztikai szempontból nehézségek merültek fel, de mindent megteszünk, a titkárság erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy lecsökkentsék a csütörtök délutáni munkaóráink számát. Továbbá a koordinátorokkal egy ex-ante delegációt kell ki létrehozni, és ez a delegáció fogja kidolgozni a kérdőívet, a kérdéseket a biztos jelöltek számára. A biztosok meghallgatásán mindenki ezeken a kérdéseken kívül még egyénileg is feltehet kérdést a biztos jelöltnek. Továbbá volt még egy fontos téma, pont, a koordinátorok azt kérték az elnöktől, hogy küldjön egy levelet a Költségvetési Bizottság elnökének, és tisztázza a a 2014-es pótköltségvetés módosításait, ami a 2014-re vonatkozó kifizetéseket illeti. A tanács ugye arról döntött, hogy még mielőtt elfogadja a több éves munkatervet, a kifizetések megvalósulnak, de erre nem került sor. Tegnap itt volt ugye a miniszter is, az elnökség részéről feltettük neki ezt a kérdést. Nem szeretnénk semmiképpen alul finanszírozva lenni. Ott van az Erasmus program is, amelyel foglalkozni kell. A koordinátorok arról is döntöttek, hogy a kulturális szakbizottság kérni fogja azt, hogy két saját kezdeményezésű jelentést dolgozhasson ki. Az egyik a bizottság közleményéről szólna az integrált megközelítés Európára vonatkoztatva, és az Európai Néppárt kap egy jelentést egy másik témában, amely az európai film a digitális korban címet, cím, címmel kerül majd kidolgozásra, ami az európai egyetemi ügynökséget illeti Firenzében, lesz egy látogatás, és ezáltal le lehet mélyíteni a kapcsolatainkat ezzel az ügynökséggel. Ami pedig a határozatot illeti, a 2014-es költségvetés felhasználásával kapcsolatosan, itt a kutatásra gondolok, Ugye itt van jelenleg a Policy Department részéről egy képviselő. A Policy Department nagyon fontos tanulmányokat, többek között hatástanulmányt is dolgozott ki a e, kultúra és a munka közötti kapcsolatokról. Itt négy tanulmányt e, javasolnak számunkra, már csak azért is, hogy ne veszítsük el a 2014-re rendelkezésre álló összegeket, mindenképpen mm, határozatot kell hozni, a dátumot megadtuk, de tudjuk azt, hogy a bizottság még nem döntött véglegesen e témában, ami pedig azzal kapcsolatos, hogy a bizottság nyilvános meghallgatásai mikor is fogja megszervezni. Megvannak a dátumok, nevezetesen szeptember 15-ig még lehet javaslatokat beterjeszteni. Azt hiszem, hogy ez inkább egy politikai döntést jelent. A koordinátorok arról is döntöttek, hogy Juncker bizottsági elnöknek levelet küldünk, jelezve azt, hogy kérve azt, hogy a kulturális biztosnak, a kultúrával foglalkozó biztosnak egy erőteljesebb szerepet kell a jövőben játszania. Az oktatás, a kultúra a digitális online korban egyre nagyobb szerepet kapnak, éppen ezért fontos ez a téma, alá kell húzni tehát, hogy a szakbizottság szintén fontos szerepet játszhasson a kultúra felendítésében az elkövetkezendő öt évben. Tehát, hogyha ezzel egyetértenek, akkor azonnal át is térnék a szavazásra 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéshez. Remélem, hogy mindenkinek megvan a szavazó kártyája. Itt a, a napirend 7. és 8. pontjáról van szó. Tehát az első a számokról szól, a második pedig a véleményekről. Mm, ebben a bizottságban nagyon-nagyon sokat harcoltunk annak érdekében, hogy a több éves programjaink 2014-2020-ra vonatkozóan elsősorban az Erasmus program, vagy más programokkal kapcsolatosan. Tehát azért harcoltunk, hogy ezek a programok több költségvetés, több pénzösszeget kapjanak szeretnénk megkapni a garanciákat arra is, hogy ezek a programok 2015-ben is folytatódnak. A Kreatív Európa, az, a Marie Curie, az Európeána, tehát ezek nagyon fontos programok, de ezeket újra kell gondolni, 3,5%-kal akarnak csökkenteni a költségvetésből, és ezzel nem lehet biztosítani mindezen programok működtetését. Ugye említettem, hogy a levelet szeretnénk küldeni a Költségvetési Bizottságnak, már csak azért is, mert nem kaptunk elég forrást, elég pénzösszeget 2014-re ezen programok működtetéséhez horizontális kifizetésekről van szó, persze ezek a kifizetések más bizottságok munkáját is érintik, és a Költségvetési Szakbizottság mindenképpen megpróbál javítani ezen a helyzeten. Tehát akkor a hetes napi rendi pontról van szó. Itt van a szavazólista a számadatokkal kapcsolatosan. Ezeket a módosítókat részben a Költségvetési Bizottság képviselői terjesztették be. Július 23-a volt a módosítók benyújtásának határideje. A árnyék jelentéstevőkkel is konzultáltunk, és szeretném megköszönni nekik a munkát, az együttműködést, megpróbáltuk kialakítani a lehető legjobb konszenzust. Jó munkát végeztünk, köszönöm szépen. Most pedig áttérnék a szavazásra. Megnyitom a szavazást. Szavazásra bocsátom az egyes napirend, az egyes módosítót kiszavaz. Nem, rosszul kezdtem, mondja az elnök asszony. Nem, a 24-es módosító az első, ezt bocsátom szavazásra, a Kavada, Mici, Morgano, stb. módosító, ki szavaz e mellett. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Tehát akkor elfogadtuk nagy többséggel. A hármas módosító következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A négyes módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik az ötös módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító, nem, bocsánat, mondja az elnök asszony, az egyes kompromisszum következik, az egyes kompromisszum, a harmadik oldalon található, kiszavaz mellette, ellene, ellene, ellene, még egyszer, ki tartózkodik, elfogadva. Innen pedig áttérünk a nyolcas módosítóra, a következő oldalon található. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik a Második kompromisszum, kompromisszum, itt két módosító van, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es módosító, a Maltese és a többiek mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. A 25-ös módosítót visszavonták, következik a harma, hármas kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik a négyes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig következik a 16. módosító, Jill Evans, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, egyes mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig most pedig áttérünk a második szavazólistára, ami a véleményt illeti. Az egyes módosító trüppel eh, mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kettes módosító, nem, bocsánat, mondja az elnök asszony, a hármas módosítóra térünk át, Miriáda mellett ellen tartózkodás elfogadva. Négyes módosító, libácska mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Van egy szóbeli módosító is, ugyanis a határidő után nyújtották be ezeket a, ezt a szóbeli módosítót, miután már a miniszterek foglalkoztak a témával, tehát mellette a Helga Trüppel mellett ellen tartózkodás elfogadva. A hetes módosítóval kapcsolatosan van Először az első része szavazunk. Itt részenként szavazunk. Ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A második részre szavazunk. Ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A kettes szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás, tehát még egyszer kiszavaz mellette, ellene. Le kell ellenőriznünk elektronikusan, nem volt világos. Tehát elnézést, még egyszer mondja az elnök asszony. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Tehát lezárom a szavazást, és ez a szavazás eredménye, hogy látják. 23-4 ellenében elutasítva tehát. Nem volt nagyon világos. Egyes kompromisszum következik. Nem, akkor mondja az elnök asszony, elnézést kérek, én rosszul láttam az eredményt. Rosszul láttam, tehát elfogadtuk, nem elutasítottuk, hanem elfogadtuk. Az egyes kompromisszum következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 3-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító a libácska féle módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes szóbeli módosító Zdrovievski mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os nem, bocsánat, javít az elnök. Közön, a 17-es következik, eh, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és a 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az elektronikus szavazással a véleményre szavazunk, a módosított véleményre szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tutti hanno votato? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Az eredménye a szavazásnak a következő. 24-en mellette, 24-en mellette, ellene 4-en nem volt tartózkodás, tehát ez azt jelenti, hogy én, mint jelentéstevő, köszönetet mondok az elvégzett munkáért, és most pedig a Költségvetési Bizottságban kell majd a harcot folytatni. Mindenki figyeljen ezekre a helyzetekre, nagyon fontos jelzést kell adni a Költségvetési Bizottságnak is, hogy ne csökkentsék a forrásokat. Most pedig felfüggesztjük az ülést, mielőtt, ugyanis a miniszterasszony 10 órakor fog megérkezni. Tehát kb. 20 percünk van, erre felfüggesztjük az ülést, és itt találkozunk pontosan 10 órakor a teremben. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Megzavarnám a beszélgetésekben a képviselőket. Nagy öröm számomra, hogy itt van velünk az olasz oktatási miniszterasszony, sőt ő nem csak az oktatással, hanem az egyetemekkel és a kutatással is foglalkozik. Stefania Giannini, miniszterasszonyt üdvözöljük. Az ITRE bizottságnak volt egy fontos meghallgatása már a kutatással kapcsolatosan. Ma pedig az oktatásról is szó lesz. Köszönöm szépen neked, Stefánia, hogy eljöttél. Tegnap is találkoztunk miniszterekkel, te nem tudtál itt lenni tegnap, mert Olaszországban volt egy nagyon fontos találkozótok az oktatás megreformálásával kapcsolatosan. Tehát köszönjük, hogy most itt vagy, kedves miniszterasszony. Nagyon nagy örömmel adjuk meg neked a szót. Az előző jogalkotási ciklusban a parlament is, és ez a szakbizottság is konkrétan nagyon is elkötelezte magát amellett, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegeket ne csökkentsék, megvan a Erasmus Plus program és más fontos programok, a Horizon 2020 és más programok. Nem szeretnénk semmiféleképpen, hogy a 2000 2015-re vonatkozó programokat, programok forrásai csökkentsék, mert a programokat működtetni kell. Elfogadtuk a szakbizottságban most a szavazás során a 2015-re vonatkozó költségvetést a trojka reméljük a tanácssal eléri majd azt, hogy a forrásokat ne csökkentsék. 2015-re az Erasmus program esetében reméljük, hogy nem lesz ilyen csökkentés. de nagyon aggaszt bennünket az, hogy a 2014-es pótköltségvetésben azt látjuk, hogy nem kerültek kifizetésre bizonyos előirányzott összegek, beleértve az Erasmus programmal kapcsolatosak is azt szeretnénk, hogy a, az elkövetkezendő hét évben a fiatalok sokkal inkább mm, bevonásra kerüljenek majd. Most megadom neked a szót, és kérem, hogy mondd el, melyek az olasz elnökség prioritásai a szemeszterre vonatkozóan, és természetesen ezután a kollégák kérdéseket tesznek majd fel, és te válaszolni fogsz. Köszönöm, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves Szilvia, kedves kollégák, képviselők, nagyon hálás vagyok önöknek, hogy készek meghallgatni engem, meghallgatni a beszámolómat, elmondta az elnök asszony, hogy mennyire fontos ez a, az oktatási reforma a mi országunkban. Nagyon hálás vagyok, tehát, hogy készek meghallgatni az olasz elnökség prioritásait az oktatás és a képzés területén. Teljes tudatában teszem meg ezt a beszámolót a felelősségünknek. Azért vagyunk felelősek, mert egybeesik a mi szemeszteri munkánk kezdete a strukturális alapokkal kapcsolatos 7 éves új program kezdetével, valamint a 2020 20-as, Horizon 2020-as program kezdetével. Ezek a programok nagyon ambiciózus stratégiai programok a fiatalok számára, az egyetemisták számára, ugyanis létre kell hozni egy európai tudási térséget. Nagyon nagy lehetőségeink vannak az Európai unión belül, hogy az alap irányelveket meghatározzuk az oktatásban, a kutatásban, mert ezek a területek nagyon fontos fejlődést jelenthetnek, és kulcs kérdésévé válhatnak az Európai Unió munkájának. Van egy másik feltétel, amely nagyon fontos, ez inkább egy politikai téma, nevezetesen az olasz elnökség lényegében most le kell, hogy vezényelje az átmenetet a régi és az új bizottság között. Most fog majd belépni az új bizottság. Éppen ezért fontos a ö, az olasz elnökség számára ez a munka, ugyanis mindaz, amit most elvetünk, majd a következő években kerül learatásra. Vannak olyan témák, amelyek kapcsán mindenképpen együtt kell működnünk a parlamenttel, a tanács és a bizottság az elkövetkezendő négy hónapban együtt szándékozik dolgozni, közösen mm, kialakítani programokat. Általánosságban, elnök asszony, engedje meg, hogy beszéljek az olasz elnökség prioritásairól, tehát először általánosságban. Nagyon sok az új program, szükség van arra, hogy az oktatás és a képzéssel kapcsolatos programokat felülvizsgáljuk. A következőket szeretném röviden elmondani. Azt látjuk, hogy a jelenlegi válság egy strukturális válság, nem pedig konjunkturális válság. Erről mindenki meg van győződve. Éppen ezért csak úgy lehet a válságot, válságon felülkerekedni, hogy beruházunk az oktatásba, a kultúrába, hogyha megújítjuk a struktúrákat, az oktatás és a kutatás struktúráit. Annak érdekében, hogy egy tudatos társadalmat építsünk fel a jövőre vonatkozóan, annak érdekében, hogy az ifjúság, a fiatalok egyre több képességgel, jó minőségű tudással rendelkeznek, mindenképpen be kell ruházni ezekbe a területekbe. És így kell a programokat kidolgozni ebben az értelemben. Már elmondtam több esetben, hogy Európa számára ismételten a versenyképességet kell biztosítani. Nagyon fontos tehát a kutatást, az oktatást, a kultúrát fejleszteni, és együttműködni ezeken a területeken, hogy a társadalom versenyképesebb, szolidárisabb legyen. Erre az útra kell rálépni, és ezek a fontos célkitűzései a holnapnak. Az olasz elnökség főbb prioritásaival kapcsolatosan, tehát növekedés és foglalkoztatás. A fejlesztés és a halad, haladás is ide tartozik, aztán nagyobb szabadság és biztonság létesítése az állampolgári jogok gyakorlása terén, továbbá egy erősebb európai szerepet kell biztosítani a világban. Ezek azok a célkitűzések, amelyek érintik Európát, és ezeket a politikákat meg kell erősíteni Európában. A fő prioritásunk azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet elmélyíteni a növekedéssel kapcsolatos agendát, elsősorban az oktatás, a technológiai innováció, a műszaki és szakmai képzés terén, és alá szeretném húzni, hogy ez mennyire fontos, tehát a szakmai területek, a továbbképzés, a ké, az általános képzés biztosítania kell a szakmai képességeket. fontos az, hogy az iskola és a munka világa közötti kapcsolatokat is tisztázzuk. December 12-én a tanács ülésen lesz egy politikai vita pontosan erről a témáról, hogy az oktatás és a képzés milyen szerepet játszhat a 2020-as Európai Stratégia keretén belül. Ez a mi felelősségünk is. Felül kell vizsgálni a már tíz évvel ezelőtt meghatározott célkitűzéseket, konkrét célkitűzéseket kell most már megvalósítani. Természetesen tudjuk azt, hogy az oktatás és a képzésben a beruházások mennyire fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés szempontjából, a munkahelyek létesítése szempontjából tudjuk azt, hogy milyen drámai a helyzet Európában a munkanélküliség területén, különösen a fiatalok munkanélkülisége terén. Tehát éppen ezért az európai képzési rendszert is át kell alakítani strukturálisan. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyobb differenciálásra van szükség a különböző területeken, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés és a fejlődés összes lehetőségét megvizsgáljuk. Fontos a különböző kurikulumok, egyetemi programok kidolgozása. A fontos az, hogy a műszaki képzés, a szakmai képzés integrálva legyen az egyetemi kurzusokba. Tehát legyen egy elméleti képzés és egy szakmai képzés. Sőt, fontos az, hogy a karrierek során szintén folyamatos továbbképzésen vegyenek részt az emberek. Nagyon fontos figyelembe venni azonban az emberi, a humánus vonatkozásokat is a gazdasági megfontolásokon túl. A tudást fel kell újítani, és ezt az embereknek az életük végéig kell folyamatosan gyakorolniuk. Természetesen mindennek pozitív gazdasági ö, eredményei is lehetnek. Aztán fontos az, hogy az életük során minden területen fejlődhessenek a polgárok a saját életükben, a karrierük során, nemzetközi szinten is. Az egyik leghatékonyabb, innovatív eszköz az oktatás, a nevelés, a fejlődés és a gazdaság között lesz az a téma, amelyről december 12-én indít majd vitát a tanács, és foglalkozik egy új témával, ez pedig a vállalkozásra való nevelés. Nagyon sok országban már elindult ez a munka a vállalkozásokkal kapcsolatosan, hogy az első alkalommal kerül sor arra, hogy európai szinten fogják megvitatni ezt a témát. Fontos az iskolákban kialakítani a vállalkozási szellemet, a fiatalok számára. Aztán ott van az önvállalkozás, vagy egyéni vállalkozásra való nevelés. Már 2006-ban az Európai Parlament ajánlásaiban ö, meghatározta a feladatokat ezen a területen. Ez egy olyan terület, amely különböző interdisziplináris területeket érint, érinti a magatartás beli megfontolásokat, azt, hogy például a fiatalok tudjanak együttműködni, érinti a csapat szellemet, a képességet arra, hogy például kockázatokat vállaljanak, kreatív szellemben alkossanak. Ez egy olyan megközelítés, amely tehát interdisciplináris, nem pedig ágazati, inkább metodológiai jellegű, tehát módszertani jellegű. Mindenképpen arra van szükség, kedves elnök asszony, hogy mentalitásváltás, paradigmaváltás következzen be. Az európai polgárok nem igazán bátrak, bátortalanok a saját kezdeményezéseik, a vállalkozásaikban. Sok esetben félnek a csődbe jutástól. Éppen ezért ebben a folyamatban, amikor is egy ilyen kultúraváltásra van szükség, az oktatást, nevelést meg kell újítani, ezek alapvető kérdések. Természetesen a kívásoknak megfelelő módon kell megfelelni. Új kihívások előtt állunk. Éppen ezért az elhangzottak nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni az együttműködést az oktatás és a munka területek között mert ez egy alapvető terület, és ezen együtt kell dolgoznunk. Szeretném még azt is aláhúzni, hogy a miniszterek tanácsának e életében először lesz egy közös találkozója az oktatási minisztereknek december 11-én, és a munkaügyi minisztereknek december 12-én mert együtt kell ezeket a kérdéseket megtárgyalniuk. Aztán van egy második nagy prioritásunk, nevezetesen az oktatás szerepe a digitális korban. Lesz december 11-én egy miniszteri konferencia e témában Brüsszelben és itt is az önök szakbizottságával szeretnénk szorosan együttműködni, és várom az önök tanácsait és javaslatait. Nagyon nagy lehetőségek vannak a digitális oktatás terén, a, van egy e európai kezdeményezés, az Opening Up Education, ami ö, szintén fontos ö, problémákkal foglalkozik, és fontos az is, hogy egyfajta új állampolgári, tudatos képzés jön létre, új értékeket kell átadni a fiatalok számára, természetesen ez technikailag is új tudásmodelleket feltételez. Ez egy nagyon ambiciózus kihívásnak való megfelelés. Kedves kollégák, én úgy gondolom, hogy egy erőteljes, mély episzto, epistemiológiai forradalomra van szükség. Új magatartásbeli modellekre van szükség az iskolában és az iskolán kívül, a tudás új formáira van szükség, és ez mindenképpen egy fontos prioritás kell, hogy élvezzen. Az európai tudás alapú társadalmat kell megvalósítanunk, ki kell alakítanunk új programokat, és itt már a harmadik prioritásról szeretnék szólni, nevezetesen az Erasmus Plus programról, tehát az Erasmus program új változata az Erasmus Plus program, és fontos az, hogy ez a szakbizottság is részt vegyen ebben a munkában. Ugye a hét következő évben az Erasmus programmal kapcsolatos munkát kell elősegíteni, a felsőoktatás szintjén, e, nemzetközi szinten biztosítani kell az együttműködést, és a mi elnökségünk célkitűzése ebben a, ezen a területen ugyanaz, mint az Európai Parlament célkitűzéseit. Egy stratégiai dologról van szó önök is nagyon jól tudják, hogy itt különböző új módozatokra van szükség, olyan programokra, amelyek minden előző kezdeményezés magukban ö, foglalnak. Sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség természetesen a költségvetés területén is, és fontos megvalósítani az előirányzott programokat. Az Erasmus Plus program lehetőséget nyújt három mm, millió lehetőséget nyújtott az utóbbi 20 évben 3 millió fiatal számára részt venni ebben a, ezekben a tevékenységekben, sőt szeretnénk a 4-5 millió fiatal benne részt, és kiszélesíthetjük ezt a programot európai szinten a fiatalok számára. Éppen ezért fontos a különböző specifikus képességeket növelni, nyelvismeretet például, mert ezzel is javítani lehet a globális képességeiket a fiataloknak. A negyedik prioritás amely szintén fontos az olasz elnökség számára, az oktatás egy részét képzi egy olyan témát, amelyet egy kicsit elhanyagoltak, ez pedig a doktori képzés kérdése. Statisztikai szempontból nemzetközi szinten azt látjuk, hogy ahol jelentős a doktori képzés, és ahol nagyon elterjedt a doktori képzés, a fejlődés is, és a gazdasági prosperitás is jobban nő. Mi úgy gondoljuk, hogy önmagában a doktori képzésnek nemzetközinek kell lenni, tehát az angol nyelven international, intersectorial and interdisciplinary. Tehát itt a három íról van szó, itt a doktori képzésnek ez az új megközelítése, tehát hogy nemzetközi legyen, ágazatközi legyen és disziplinák közötti legyen. Pádovában lesz novemberben ezzel kapcsolatosan november 20-án és 21-én egy találkozó, amelynek az a célja, hogy a doktori képzés, a kutatás nemzetközi dimenzióját erősítse. A bolonyai folyamatról egy bukaresti konferencián volt szó nemrégiben, és Tudjuk azt, hogy a bolonyai folyamat milyen fontos szerepet játszott az utóbbi években az oktatás szempontjából az Európai Unión belül, és természetesen olyan országokban is bevezették, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. A minőség biztosítás az oktatás terén szintén egy olyan téma, amelyel az olasz elnökség foglalkozni kíván az elkövetkezendő hónapokban. Aztán vannak olyan más témák is, amelyek kapcsolódnak a, bolyoma, a bolonyai folyamathoz, amelyet tehát felül kell vizsgálni, ilyen például a, a mérleg megvonása az utóbbi 15 évre vonatkozólag, aztán meg kell nézni, hogy mik lesznek a jövőbeni célkitűzések. A bolonyai folyamattal kapcsolatban elnök asszony, akkor az a, a következőkkel fejezném be, hogy három új témával is foglalkozik az olasz elnökség, olyan témák, amelyek stratégiaivá válhatnak. Az első ilyen téma a jólét az iskolában. Az első ilyen téma. Fontos természetesen a korrekt, megfelelő életmódotra nevelni. fontos, hogy a, az iskola hozzájáruljon a neveléshez is megfelelő módon, 2015-ben az Expo, ugye a világkiállítás is foglalkozni fog ezzel a témával. A második téma az idegen nyelv és a zene, zenére való nevelés. Tehát például a zen, zene, zenére való nevelés már kiskorban egy nagyon fontos része a, például az európai nevelési modellnek. Tehát ez is egy prioritás kell, hogy legyen. Ugye még mindig nagyon sokan vannak, akik nem tudnak írni, olvasni, tudjuk azt, hogy a 20. században ez egy fontos téma, téma volt, új modellt alakítottunk ki, a 20. században, Európában. Tudjuk azt, hogy milyen tradíciókkal élnek az európai országok. Na most éppen ezért ez azt jelenti, hogy a soknyelvűséget át kell alakítani nyelvűségé az unión belül. Végül pedig van egy olyan téma, amely fontos Olaszország számára is, az elnökség számára is, sőt, e bizottság számára is, nevezetesen az, hogy a kultúra és az oktatás hogyan is kapcsolódik és kapcsolódhat. Nagyon fontos olyan kulturális örökséget ö, hátrahagyni, amely, amely tartalmazza a tudásunkat, a specifikus tulajdonságainkat. Az olasz kulturális miniszter a mi országunkban elindított egy olyan folyamatot, amely a képességek fejlesztésével, az oktatással, a neveléssel foglalkozik annak érdekében, hogy ezek a területek hozzájárulhassanak a foglalkoztatás növeléséhez. Ezek fontos értékek, amelyekről el kell gondolkodnunk európai szinten is, hogyha az oktatásról beszélünk. Elnök asszony, ez lett volna összefoglalva a beszámolóm a prioritásokról, az oktatás, a képzés, a szakmai képzés, az iskola és a munka közötti kapcsolat témáiban. Ezek olyan prioritások, amelyeket el kell mélyíteni, és együtt kell működnünk, hogy hozzájáruljunk a 2014-2020-as agenda célkitűzéseihez. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen Giannini miniszterasszonynak a beszámolóját. Sok új dologról is beszélt, új utakat kíván nyitni az olasz elnökség a szemeszter során, és a legtöbb olyan prioritás, amely igenis osztható prioritás minket a parlamentben nagyon érdekel az, hogy együttműködjünk, új, hogy új kezdeményezések születhessenek. Szorosabb együttműködést szeretnénk az oktatási és a munkaügyi miniszterek között. Ez egy jó hír, amelyről a miniszterasszony beszélt, hogy lesz egy ilyen találkozó, amelyen részt vesznek az oktatási miniszterek és a munkaügyi miniszterek is. Ez idáig igazából hiányzott, és a parlament számára is ez egyfajta jelzés, hogy valóban stratégiai prioritásokról van szó. Most először megadom a szót a kollégáknak, azoknak a kollégáknak, akik már szót kértek. Eh, eh, először. Először Komodini asszony a néppárt részéről, aztán Libacska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen az előadását, a beszámolóját. Hogyha megengedi, akkor szeretnék két kérdést feltenni angol nyelven. Nagy de tartottam, hogy megemlítette a prioritásokat abban a formában, ahogyan leírta a jelentésében és igenis látom a doktora képzést, ahogyan szeretnék megreformálni, és említett egy további pontot. Beszélt arról is, hogy mennyire fontos a jólét biztosítása az iskolában, iskolákban. First is... Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, a korai iskola elhagyók témája. A miniszterek, az oktatási miniszterek az elmúlt időszakban kötelezettséget vállaltak arra, hogy csökkentik a korai iskola elhagyókat, hiszen rendkívül fontos ez a téma, komoly kapcsolatot látunk a munkaerőpiac és ezen téma között, és az ifjúsági munkanélküliség témája sem választható külön ettől tudna-e tájékoztatást adni három témában, mennyire nagy fontosságot szán az elnökség ennek a területnek, és milyen megoldásokat, milyen erőforrásokat tudnak mozgósítani, és van-e konkrét intézkedés a szemük előtt, amelyel erősítik az eddig elvégzett munkát. A második pont a ifjúsági vállalkozók témája. Említette ezt, hogy ez egy prioritásos téma, és úgy értettem, hogy a kockázatvállalás elkerülésének kultúráját szeretnék megváltoztatni. Vonatkozik az a saját hazámra is természetesen. Hogyan tudjuk erősíteni a vállalkozói szellemet, a vállalkozást az egész oktatási rendszeren belül és ez fontos lenne, hogyha elnökségként itt előjárunk. Azt látom persze, hogy a fiatalok vállalkozók kedvének erősítése komoly akadályokba ütközik, majd nagyon konkrét kérdésekről van szó, például a hozzáférés a finanszírozáshoz, a bankoktól tudnak-e kölcsönöket kapnak, illetve például a saját ingatlant kell felajánlani biztosítékként a bankoknál, hogy az ember finanszírozáshoz jusson. Szeretném megtudni, hogy az elnökség ezen a területen hogyan lép fel, az elnökség, hogyha már prioritásként kezeli az fiatalok vállalkozók kedvét, mit tudnak tenni, hogyan tudnak kapcsolatot teremteni ezen prioritás és az akadályok megszüntetése között. Hogyan tudjuk az akadályokat megszüntetni, röviden szólva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Komodini képviselő asszony, Libacska asszony következik. Prego. Öné asszony. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani minister, dziękuję za przedstawienie. Köszönöm szépen Köszönöm, asszony, hogy bemutatta a oktatás területén kialakítandó prioritásokat. Az önök filozófiája közel áll az enyémhez. Most pontról pontra szeretnék végig menni kérdéseimmel az ön által bemutatott sorrendben, mint mondtam. Az első a kutatásnál az olasz elnökséget fel tudják-e használni arra ezt a rövid időt, hogy új utakon induljanak el, hogyha már kitűzték a céljaikat, és megtalálják azokat a területeket, ahol a megfelelő kutatási pénzeket fel tudjuk használni, illetőleg a költségvetési hiányban hogyan tudjuk a kutatásra fordított összegeket jobban feltüntetni. Aztból kellene kiindulni, hogy a kutatásfejlesztési pénzek prioritást élveznek, és nem kéne ezeket a pénzeket beleszámítani a költségvetési hiányba. A második pont a aktivitás erősítése a munkaerőpiacon. Ez egy nagyon fontos dolog, ma még szóba is kerül majd még nálunk, ez a duális szakképzési rendszer rendkívül fontos. A lehető legkorábban igyekezünk a fiatal embereket nem csak az elmélettel terhelni, hanem a gyakorlat felé fordítani, hogy elhagyjuk az elméleti doktrinákat, és egy gyakorlati oldalról közelítsük meg a kérdést. Tehát ahol csak lehet, gyakorlatot kell biztosítani, szakképzést kell biztosítani a fiataloknak. És, mint már mondtam, ezt külön hangsúlyozom, a képzés teljes folyamatában. Vonatkozik ez egyébként még a doktori képzésre is. Nagyon jól képzett fiataljaink vannak, ezt tudjuk. Viszont ezeket a fiatal embereket nem lehet mind főiskolára, egyetemre küldeni. A gazdaságban viszont nagy szükség van a jól képzett emberekre a gazdaságban, de túlságosan elméleti képzettséggel rendelkeznek az emberek, ezért oda nem kerülhetnek be. Ezért mondom azt, hogy szükség van a szakképzés és a gyakorlatok egy európai bankjára, ahol a cserére sor kerülhet. Tehát ne csak a felsőoktatás éljen a csere lehetőségével, hanem a szakképzés is és a gyakorlatok. Ezzel tudjuk a duális rendszert stimulálni, és a fiatalok is inkább abba a helyzetbe kerülnek ezáltal, hogy Európa multikulturális oldalát lássák, és idegen nyelveket tanulhassanak. Aztán egy további fontos pont az olasz elnökség alatt a kultúra és a gazdaság erőteljesebb kooperációja. Itt azt javaslom, hogy ugye ma inkább a műszaki tanulmányokat szeretjük előnyben részesíteni, de jó lenne, hogyha ösztöndíjat hoznánk létre azon műszaki hallgatók számára, akik adott esetben a humántudományokat is szívesen művelnék. Például, hogyha valaki építészetet tanul, akkor tanulhasson filozófiát is. Ha ilyen igénye van, akkor támogatni kell ebben. Elnézést kérek, de még valamit szeretnék megemlíteni. A gazdaságosság témáját szeretném felvetni, egy rövid anekdótával érzékeltetném ezt lengyel oktatási miniszterként igenis bevezettettem az iskolában a gazdasági tanulmányokat, és valaki ezt így kommentált, kommentálta az iskolákban, mit akar ez a nő, hogyha azt, a tanára szemben azt mondta, mit akar ez a nő, hogyha vállalkozói szellem lenne benne, akkor nem az iskolában dolgozna vagyis a tanár szakmáját is előtérbe kell helyezni. Köszönöm szépen. Kamel, Petra Kamerher. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Köszönöm az elmondottak alapján azt halljuk, hogy igen, csak ambíciózus programjuk van az elnökség idejére, ha azt látjuk, hogy az elnökség fél évig tart, amit még az a tény is nehezít, amivel mi itt parlamentben is szembesülünk, hogy mindenek előtt az oktatás az úgynevezett szubszidiáris területekhez tartozik, ahol legfeljebb ajánlásokat fogalmazhatunk meg, és abban kell bíznunk, hogy a, majd a tagállamok, hogy úgy mondjam, önkéntesen vállalnak kötelezettséget arra, hogy bizonyos dolgokat meg is valósítanak. Ezért aztán el is jutottam az első pontomhoz, és abból indulok ki, amit a kolléganő a duális szakképzésről mondott. Úgy gondolom, teljes joggal fogadtuk el az ifjúsági garanciát. Ez az Európai Parlament egyik kezdeményezése volt, aztán az állam és kormányfők ebbe bele is mentek, megállapodtak, ha nem is eléggé, de némi pénzt csak-csak biztosítottak hozzá most azt gondolom, abban egyetértünk, hogy a rendkívüli ifjúsági munkanélküliséget, amit főleg a dél-európai államokban látunk, azt egy néhány projekttel nem fogjuk tudni kezelni. Itt bizony strukturális erőfeszítésekre is szükség van a tagállamok szintjén. Távol áll tőlem hogy a német rendszert helyezem előtérve, és azt mondjam, hogy ezt vágyék át a többiek is, de azért az meggyőződésem, hogy a német duális rendszer a szakképzésben, ahogyan ezt sok-sok éve létrehoztuk, ahogyan egy megosztott felelősségből indulunk ki, ahol a vállalatok a tényleg képesek oktatni, és, a, és ők látják, hogy hol van szükségük szakemberekre, másrészt az elméleti képzésben az államvállal felelősséget, tehát egy kettős felelősségvállalásról beszélünk, de ez azt jelenti, hogy nem csak az állam fizet, hanem bizony a vállalatoknak is van felelősségük, amit komolyan kell venniük, ki kell képezni azokat az embereket önmaguknak, akikre szükségük lesz a későbbiekben. Ez az alapgondolat. Tudom, hogy az olasz állam sok-sok éve igyekezett egy ilyen rendszert létrehozni, aztán azon csúszott el a dolog, hogy a vállalatok azt mondták, milyen jó ötlet, az állam fizesse ki ezt nekünk. Így a rendszer nem fog működni, ezért felteszem a kérdést. Azt gondolom, jó a rendszer, tényleg jó, és hosszú távon az ifjúsági munkanélküliséggel így tudunk szembeszállni, mert ott képzik a fiatalokat, ahol a gazdaságnak szüksége lesz rájuk. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a tagállamok is tegyenek lépéseket. Ha nem is egy az egybe veszik át a rendszert, de legalább vizsgálják meg, induljanak el a duális szakképzési rendszer útján, persze országspecifikus vonásokkal. Aztán a második pont, ami bennünket a parlamentben, a frakciónkban rendkívül foglalkoztatott már bennünket, ez a média kompetencia témája. Meggyőződésem, hogy a média kompetencia a legjobb ifjúságvédelem, amit csak tehetünk. Hogyha a fiatalok kritikusan bánnak az új médiával, akkor képesek arra, hogy lássák az esélyeket, másrészt a veszélyeket is felismerjék, amelyek minden sarkon ott vannak előttük. Itt szeretném megtudni, hogy milyen kezdeményezéseket tennének még szívesen ezen a területen, aztán sem, amiről beszélni akartam, ez a bolonyai folyamat. Úgy gondolom, hogy a bolonyai folyamattal követett célok helyesek, még mindig helyesek, de Németországban és más tagállamokban is az a benyomásom, hogy a, annak a végrehajtása, amit ilyen nagyszerű célokkal fogalmaztunk meg, hát bizony hiányos. A hallgatók újra és újra arról számolnak be, hogy nehéz egy Erasmus ösztöndíj után odahaza elismertetni a krediteket még mindig nagyon nehéz a tanulmányok során egyetemet váltani például, mert minden egyes egyetem kidolgoz egy saját speciális programot, és nem igazán kész elfogadni a másik egyetem a szomszédságban csinált. És itt nem nagy távolságról beszélünk feltétlenül. Mondom, a cél helyes továbbra is, de van még tennivalónk, kiigazítani valónk a tagállamok szintjén is, és itt az itt említett konferenciáikkal talán egy-egy új impulzust is elindítanának és a tagállamok szintjén, hiszen a tagállamoknak kell ezt végrehajtaniuk, gondolják meg pontosan, hol kell kiigazító lépéseket tenni, hol kell tovább szabályozni, ezzel biztos sokat segítünk az egyetemi hallgatóknak itt Európában, és a tanulmányok talán szórakoztatóbbak, jobbak lennének, mint ahogyan időnként halljuk. Köszönöm szépen, Petra. Most pedig Tum képviselő következik. Ma tänan ka minu poolt selle väga huvitava ettekande eest ja on saadav, et tõepoolest poole aasta sisse ei ole võimalik mahutada kõikvõimalike ambitsioonikate eesmärkide saavutamise kuigi kui siiski ma nii-öelda räägin suu puhtaks. tudjuk, hogy nem lehet fél év alatt olyan túl sok mindent elérni, de azzal tisztában vagyunk, hogy a kulturális sokszínűség egy alapértéke az Európai Uniónak, és a feltétele annak, hogy az iskola rendszer ezt lehetővé tegye. Persze, nem csak a kulturális sokszínűségről kell beszélnünk, hanem egy általános toleranciáról is, a, a fiatalok mobilitásáról, a kisebbségek védelméről, a roma kisebbség védelméről konkrétan. És itt bizony vannak nehézségeim Hogyha kulturális nyelvi sokszínűségről beszélünk, az egyetlen eszköz, amivel ezt kezelni akarjuk, az Erasmus. De hát az Erasmus az sok ezer egyetemistának jó, és ez jó dolog, de talán a kulturális sokszínűséget már az iskola rendszer keretei között is elő kéne segíteni. Itt nem csak az idegen nyelvek tanításáról van szó. A kisebbségekről is beszélnünk kell, hiszen ők fontos részét képezik a társadalmaknak. Köszönöm szépen, Tum képviselő asszony, Maltese képviselő. Köszönetet mondok a miniszterasszonynak azért a nagy hangsúlyért, amelyel megvédte az Erasmus programmal kapcsolatos harcainkat. Az olasz miniszterelnök Strasbourgban is beszélt erről, mikor bemutatta a programját. Kiváló szakbizottsági elnökünk minden nap meg kér, felkér bennünket arra, hogy védjük meg az Erasmus programot, és álljunk be a harcba. Ugye szó volt arról, hogy az előirányzott forrásokat nem fizették még ki. Köszönetet kell mondani Szilvia Koszta, szakbizottsági elnök asszonynak ezért a harcért, amelyet ilyet folytat. Szeretném, hogy a, ha az olasz elnökség támogatná az elnökasszonyunkat abban, hogy egy levelet írjon Juncker bizottsági elnök úrnak, annak érdekében, hogy a kultúrával foglalkozó biztos e, egy erőteljes személyiség legyen, sokat e, tudjon tenni. E, ugye Ugye Mogherini miniszterasszonyért is nagyon sokat harcolta, harcoltak. Szeretném, hogyha ugye ezt megtennék a kultúrával kapcsolatos biztos esetében. Én úgy gondolom, hogy vannak fontos olyan témák, amelyek vitathatóak, például az egyetemistáknak nyújtott hitel, lekhez való hozzáférés, ezeken a területeken is elképzelhető a változás. Például ösztöndíjakat kaphatnának az egyetemisták, és különböző új lehetőségekhez való hozzáférés kell biztosítani számukra, de semmiféle más program nincs, amely ilyen értékes lehet a polgárok számára és a fiatalok számára, mint az Erasmus program. Szeretném tudni azt is, hogy ugye a mi kormányunk kulturális területen, oktatás területén nagyon sokat kíván tenni a szemeszter során. Itt egy olyan országról van szó, ugye, amely nagyon sokat foglalkozott, de keveset ruházott be a kutatásba, az oktatásba, nagyon magas az korai iskola elhagyás szintje. Tehát azt látjuk, hogy egyfajta kulturális regresszió van az országunkban, és természetesen egy gazdasági regresszió. Hogyan lehet ezt visszafordítani, ezt a tendenciát? Köszönöm, Alinolf képviselő asszony, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a kollégáknak is az érdekes kérdéseket, amelyeket feltettek a miniszterasszonynak. Ugye most nagy öröm látni a miniszterasszonyt a vakáció után, kipihenten, itt van velünk. De el kell, hogy mondjam, hogy a, ezekben a napokban jó magam és a munkatársaim nagyon sok erőfeszítéseket tettünk meg annak érdekében, hogy pozitív érveléseket is találjunk, de nem találtunk semmiféle pozitívumot. ugye Nekem vannak tapasztalataim az oktatás terén, Dél-Európából jövök, azt tudjuk, hogy 45%-a a nőknek az én régiómban munkanélküli, és az oktatásnak, a képzésnek nagyon, nagy, nagyon közel áll az oktatás, és a képzés is a szívemhez. Nagyon sok az európai dosszié az oktatás terén, de azt tudjuk, hogy az olasz adatok a lehető legrosszabbak. Mm, nagyon ö, ö, sok területen rosszul teljesítettünk, például a nők szerepe csökkent, az iskolai korai elhagyás szintje 22 százalékos, az európai átlag 11 százalék. Aztán körülbelül 55 százaléka az egyetemistáknak diplomál, diplom, kap diplomát, aztán utolsóak vagyunk az oktatás szintje terén, sőt, elsők vagyunk az elhízás terén, a, elsősorban a 6-11 éves kori gyermekek vonatkozólag. Tehát miniszter ha mindezt megnézzük, akkor számunkra is, Olaszország számára is lehetőségeket kell adni, megnyitni. Nagyon rosszak, ahogy elmondtam, a, az arataink. Ön most hogyan érzi magát itt most az európai kollégák között? Ugye minden rangsorolásban az utolsó helyen állunk szinte, az ha, ha elemzik az európai jó oktatási rendszereket, utolsó helyen állunk. Hogyan lehet tehát akkor javítani a helyzeten, hogyan lehet ezt az európai rendszert jobbá tenni? Elnök, most pedig grammatika képviselő kap szót, de kérem, hogy az Európai Parlamenti ülését ne olasz ülésé tegyük, Úgyhogy ezt megtehetik Olaszországban. Következő képviselő tehát. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βλέπω εδώ την Υπουργό Παιδείας της Ιταλίας. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy az olasz oktatási miniszterasszonyjal találkozhatunk. A hozzászólásában felvázolta azokat a súlyos problémákat, amik a költségvetésből adódnak, főként az Erasmus Plus esetében de van egy általános észrevételem és egy kérdésem is, miniszter asszony. Először is, én új képviselő vagyok az Európai Parlamentben, és amikor Brüsszelbe vagy Strasbourgba betettem a lábamat, mindig azt hallottam az összes európai felelőstől, még Juncker oltól is, hogy mennyire fontos a kultúra, az oktatás, és azok a különböző kompetenciák, amelyek ezekhez kapcsolódnak. De hogy ön is elmondta, nagyon udvariasan fogalmazva, nagyon nagy a szakadék a szavak és a tettek között, tehát a kultúra, az oktatás, azok az alapjai Európának ugyan, csak ez nem látszik meg a mindennapban és a gyakorlatban. Különösen abban a válsággal, amit most átélünk, különösen a déli országokban. És ezek a szép szavak úgy tűnik egy kicsit porhintés jellegét ölték. Amire szeretnék emlékeztetni, a egy jó programot vázolt fel az elnökség nevében, de szeretném eh, hangsúlyozni, hogy mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az oktatás abban megvalósuljanak a szép nyilatkozatok, tehát konkrétá váljanak. De van egy kérdésem is. Azt tapasztaltam, hogy elég régóta fennálló probléma van az Európai Unióban, ami egyre súlyosbodik a gazdasági válság következtében és a jelenlegi tendenciák következtében. Nevezetesen sokat hallunk az úgynevezett klasszikus humán képzésről, filozófia, történelem, fizika, mindezeket kicsit félre teszik, azért, mert ugye az elsődleges kérdés a foglalkoztathatóság, miközben ennek szerintem semmi köze nincs egymáshoz. Én fizika tanár vagyok, tehát nekem nagyon örülnöm kellene, mert hát az alkalmazott tudományok a, nagyon sok támogatást kaptak az Európai Unió részéről, de a humán ismeretek viszont egy kicsit elvesznek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek képezik az európai kultúra alapját. Köszönöm szépen Kravatakis úrnak, most pedig Szudróva kolléganő következik. Eh, Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani miniszter asszonynak hogy hangsúlyozta az olasz elnökségnek a szerepét a kultúra és az oktatás kapcsolatának erősítésében. Szerintem ez ö, számos ö, okot magába foglal, amiről itten hallottunk. Olaszország az az ország, ahova kultúrálódni mennék, meg a jobb fociért is, de főként akkor, hogyha a kultúra iránt érdeklődöm. Szeretnék megemlíteni egyetlen kétséget, vagy ajánlást is. Említette, hogy felül kell vizsgálni a 2020-as stratégiai célokat. Én személy szerint nem ajánlanám, eh, hogy ezeket a kétségeket itten kiteregessük mert nagyon jól megfogalmazásra került, hogy két ö, stratégiai ö, cél van, a harmadik ö, szintű oktatás, hogy a, lak, a lakosság 50%-a érje el a harmadik szintet is az oktatásban, a második cél pedig, hogy kevesebb legyen, mint 10% azon állampolgárok száma, akik kiesnek az oktatási folyamatból. Ezek a kulcsfontosságú stratégiai célok, és én azt remélem, hogy ezeket nem szeretné felővizsgálni, legalábbis én nem javasolnám. Az Erasmus az éppen úgy van kialakítva, hogy ezen célokkal hoz illeszkedjen, és ön említett néhány kisebb más egyéb célt. Tehát én inkább támogatnék egy külön tevékenységet, amit gyakran alulbecsülnek ez pedig a nyelvi képzésnek a támogatása, mert a nyelv a nyelvoktatás, a nyelvi nevelés összefüggésben a cserékkel rendkívül fontos. Tehát az oktatókat és a diákokat is nyelvi oktatásban kell részesíteni, és ezt tovább kell fejleszteni. Egy kolléga ö, bírálta az olasz helyzetet, de én azt mondanám, hogy nem Olaszországban vannak a legrosszabb eredmények e kritériumokat vizsgálva. 2013-ban láttuk az eredményeket, Olaszország még mindig sokkal jobb helyzetben van, mint például a cseh köztársaság, hogyha például azt vizsgáljuk, hogy a gyerekek mennyire szeretnek iskolába járni. Természetesen ezzel a kérdéssel mindenkinek a saját hazájában kell foglalkoznia, és azt szeretném, vagy azt szeretném, hogyha a cseh gyerekek, diákok is szeretnék az iskolát, tehát ezt nekünk kell megoldanunk otthon. Köszönöm a kezdeményezéseket, hogy felülvizsgálják a bolonyai folyamatot és értékelik. Ez mindenképpen ambiciózus és szükséges is meg kell, hogy tudjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy az európai egyetemek legyenek a legjobbak, és mi az, ami ebben megakadályoz bennünket. Én nagyon őszintén üdvözlöm az önök kezdeményezéseit. És végül, de nem utolsó sorban, egy ajánlásom lenne, hogy ne változtassunk a kulcsfontosságú, hosszú távú ö, stratégiai célokon. Szerintem ezek helyesen kerültek megfogalmazása, A biztonság és az előreláthatóság az egész folyamatnak rendkívül fontos. És köszönöm, hogy egy nagyon jó ö, bevezetőt tartott. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléganő sürget bennünket az idő, megint késésben vagyunk, és még öten kértek szót, hogy azt kér, és le is zárom a felszólalási listát, de kérem, hogy mindenki nagyon-nagyon röviden szóljon. Mert a miniszterasszonynak még válaszolnia is kell. Volt képviselőasszony. Um, thank you very much. I found the... Köszönöm szépen. Nagyon pozitívnak láttam a tájékoztatást, mert nagyon világos, és úgy gondolom, hogy jól tükrözi a koherenciát, és nagyon nehéz az európai értékeket közvetíteni, illetve visszacsatolni az állampolgárokhoz, és ezért ez jó volt. Számos dolog elhangzott már, különösen, hogy milyen oktatá- akadályok vannak a fiatalok vonatkozásában. Egy jobb Európát szeretnénk a fiataloknak, és szerintem ebben mindenki egyetért, hogy ez fontos lenne látnunk, hogy mik az akadályok, és hogyan tudjuk ezeket leküzdeni. Voltak, akik említették a vállalkozást, a vállalkozó szellemet például a művészek azok is tulajdonképpen vállalkozók. Tehát mindig is az volt, hogy csináljunk valamit. Volt egy nagy Peter Brook, aki rendkívül szép alkotásokat hozott létre üres tereken. Tehát ez is a, a művészeti gyakorlatban is benne van a vállalkozás, és ennek nagyon sok értelme van. Ez kapcsolódik ahhoz, ami tegnap is elhangzott, hogy biztonságos helyek kellenek, ahol lehet játszani, tehát nem csak játékterek, hanem ahol kísérletezni lehet, ahol ki lehet dolgozni, gondolni dolgokat és ahol nem probléma az, hogyha valakinek első nekifutásra nem sikerül valami. Tehát a vállalkozási keretek kérdése fontos. Én itt szeretném felhívni a figyelmet a szociális vállalkozásra, mert a vállalkozás önmagában egyes esetekben nagyon önző dolognak tűnik, és nagyon sok minden ö, ö, olyan helyzet van, mert a vállalkozók alatt ugye bankárok, akik a saját érdekükben ö, cselekszenek, és nem azon vállalkozásokról van szó, amikre a jövőre van szükség, jövőben van szükségünk. Tehát a szociális vállalkozás szerintem sokkal fontosabb, hogy ö, felelős állampolgárokat ö, neveljünk. Ami pedig a digitális területet illeti, szerintem a legjobb gyakorlat Európán kívül létezik. Az a feladatunk, hogy megnézzük a kevésbé fejlett részein a világnak, ahol vannak emberek, akik rendkívül nagy előrelépéseket tettek, és megoldottak válságokat. Említeném azt, hogy például az indiai komputer technikai szakembereket. Nagyon jól a, amerik, ö, indiai olyan ö, ö, nyomornegyedekben, ahol azt se tudják, hogy mi a ö, számítógép, ö, végeztek ö, kurzusokat. És nagyon rossz azt mond, nagyon helyes azt mondanunk, hogy a mi kezünkben van a legjobb gyakorlat, ezen kívül nagyon jó egyéb gyakorlatok is vannak, amikre oda kellene figyelni. Ö, másik a felsőoktatási kezdeményezések a közösség számára fontosak, megfelelően kell koordinálni az egyetemekkel, és például a Bristoli vagy más egyetemek nemzetközi szinten nagyon sokat tettek, és a közösségi részvételt is segítik. Tehát minden kezdeményezés, amivel rendelkeznek, az jó lenne, meg kéne nézni, hogy hogyan terjeszthető ki. Grácz. Köszönöm szépen. Most pedig Diakonú képviselő következik. Ehm, Köszönöm szépen. Amit elmondott asszony, az jó hírt jelent. Nyilvánvalóan nagyon konkrét, szükséges és üdvözlendő intézkedéseket említett. Ivacska kolléganő egy anekdótát mesélt, talán én is megtehetem. Romániában, ahol én élek, építettem egy házat, ehhez persze embereket alkalmaztam, hozzáértőket, festőket, stb. És egy fiatalember, egy nagyon fiatalember azt mondta nekem, Micsit úr, kérnék valamit, keressen eh, nekem olyan munkát, ahol nem kell sokat dolgozni. Tehát a munka és a munkahelyi két külön dolog sokak szemében Romániában. Ő munkahelyet keresett, és nem munkát. Miért? Egyszerűen pénzt akart keresni, több pénzt. De nem csak azért, lehet, hogy az építkezésen nálam elég jól keresett, de a munkahelyjel talán valahogy az emberi méltóságát, a büszkeségét akarta erősíteni. Romániában a munkahely rendkívül fontos, és azt hiszem mindenhol máshol. Éppen a vállalkozás szemszögéből érdekes ezt felvetni, hogyha az ember önmagáért felelős. Fontosnak tartom, hogy erre külön kitérjünk, akár még a bűnözés összefüggésében is beszélünk kell, a család, iskola, az iskola és társadalom viszonya. Ma napjainkban itt nagyon sok problémát látunk. Hogyha elhanyagoljuk az iskola és a társadalom kapcsolatát, ahogyan ez például a hazámban megtörtént talán például Németországban kevésbé, akkor komoly nehézségekkel szembesülhetünk. Hogyha az iskola mm, bizonyos szakmákat nem támogat, akkor nem lesz társadalmi tekintélye ezeknek a szakmáknak. Itt komoly nehézségek vannak a társadalomban, foglalkoznunk kell mindegyikkel, vonatkozik ez a doktori képzésre és a fiatalok emberek helyzetére a társadalomban, mindenkinek ezzel foglalkoznia kell. A négy hónap a, talán kevésnek is tűnik, kérem, hogy tegyünk minél többet. Köszönöm szépen Morgánó képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, miniszter asszony, ami engem illet, nagyon jelentős mindaz, amit elmondott, kimerítő volt a beszámolója, de úgy gondolom, hogy fontos fejleszteni az oktatással kapcsolatos területeket, mert ön is említette, hogy új képességekre van szükség, nagyon sok már a régi, elavult terület, és a új kezdeményezésekre van szükség az oktatás terén, a tanárok, az oktatók számára. Fontos az egyetemi felsőoktatás szintje, színvonalát megfelelő módon biztosítani. Említette ugye, hogy itt strukturális válsággal kell szembenéznünk, drámai a helyzet, Ugye a, munka, a fiatalok munkanélkülisége terén ezt is említette, éppen ezért a kutatásnak a központi témákkal kell foglalkoznia, e, ezeknek prioritást kell élvezniük minden szinten. Osztom a delegáció vezetőm véleményét, amikor is ugye azt mondja, hogy a szemesztes során figyelembe kell venni az egyes tagállamok jelentéseit is, mert a lehető legjobb szándékok nincsenek mindig jelen, nem mindig pozitív a hozzáállás. Az, legut- tehát az utolsó felszólalásban is hallottunk arról, hogy mennyire fontos az iskolák iskolába járóknak, hogy a jövőben mit fognak csinálni. Itt nem csak arról van szó, hogy egy munkahelyük legyen, mm, mert egyre kevesebb munkahely lesz majd a jövőben, éppen ezért meg kell értetni a fiatalokkal is, hogy gondolkodjanak el mindenről. sok esetben negatív hatásokkal találkozunk. Köszönetet mondok azért is, hogy ön utalt arra, hogy mennyire fontos a műszaki, technikai, szakmai képzésre odafigyelni. Ugye fontos a kiválóságot fejleszteni tehát nem csak gazdasági szinten, hanem az oktatás szintjén is. De ez ugye itt elsősorban a saját országunkat érinti. Az iskola és a munkavilága közötti kapcsolat fejlesztése szintén alapvető. Azzal zárnám a mondandómat, hogy meg vagyok arról győződve, hogy a felső oktatás harmadik szintje, tehát a doktorá, doktori képzés döntő fontosságú, nem csak azért, mert ez, ezzel a képzéssel a versenyképességet is lehet növelni nemzetközi szinten is, és éppen ezért egyetértek azzal, hogy figyelmet kell szentelni nem csak az alkalmazott kutatásnak, hanem az elméleti kutatásnak és a bölcsészet tudományoknak szintén. Ma ö, délelőtt ugye itt sokat beszél, beszélünk a gazdasági ö, ö, megfontolásokról, osztjuk természetesen Kosta elnök asszony Erasmusszal kapcsolatos véleményét. Azonban van egy objektív probléma, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Nevezetesen vannak olyan kérdések, amelyek például a kutatással kapcsolatosak, és amelyek nem rész, kéz, részei a stabilitási paktumnak. Köszönöm. Most a két utolsó felszólaló következik, de kérem, hogy nagyon-nagyon rövidek legyenek. Glátus képviselő először. Prego. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητάω συγγνώμη διότι λόγια ανυπέρβλητη Elnézést kérek, mert akaratomon kívül az ülés elején nem tudtam részt venni. Az Európai Unió egy rendkívül sötét időszakot él jelenleg, de egy nagyon pozitív és üdvözlendő hírt kell, hogy közöljek önökkel. Azok a vizsgálatok, amelyek Görögországgal kapcsolatosak mindenek előtt, sajnos azt mutatják, hogy 2009-ben voltak azok a pozitív hatások, amik most éreztetik magukat. Tehát körülbelül öt évet kellett persze várni arra is, hogy a görög kormány új archeológiai kutatásokat indítson. Én ezzel mindössze azt szerettem volna elmondani, hogy ez egy második európai civilizáció volt, és a Mineoszi kultúráról van ebben az esetben szó, ami egy nagy felfedezés. De nagyon sok pénz kell ezekhez a, az archeológiai kutatásokhoz, sok pénz szükséges ahhoz, hogy segíteni tudjuk azokat a munkálatokat, amelyek e tekintetben szükségesek, és hogy meg tudjuk őrizni ezeket a feltárt kincseket. Akik ismerik ezt a kérdést, azoknak nem szükséges elmagyarázni, hogy amikor egy márvány darabot kiásnak a földből, azt azonnal kezelni kell, és megfelelően konzerválni kell ezeket az épületeket. Négy közösségi alap van, amely felhasználható lenne e, e tekintetben, és ami megadhatná a pénzalapokat ezen ásatások folytatásához, hogy megfelelően konzerválni tudjuk az ott felfedezett dolgokat, és a kulturális dimenzióját ennek az épületeknek fel ö, tudjuk használni. Még hosszasan beszélhetnék erről. Vagy ö, beszélhetnék ugyanilyen szenvedélyesen egy olaszországi ö, feltárásokról is, például Pompeiben. Teljesen mindegy, hogy hol találhatóak ezek a megtalált ö, régi ö, romok. Én most görög vagyok, görög ö, kérdésekről beszélek, de hogyha Európát, er, kulturális Európát akarunk, és hogyha azt akarjuk, ahogy ez itt elhangzott, hogy mindenki tanulja a nyelv, különböző nyelveket, és így tovább, ö, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a kulturális örökséget sem. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Greszos képviselő, Mici képviselő asszony következik, és ezzel le is zárjuk a felszólalások listáját. Nagy késésben vagyunk. Um, Köszönöm szépen, hogy megadta a szót nagyon nagyra értékeltem, hogy a asszony összekapcsolta a kultúrát, oktatást és foglalkoztatást. Szerintem nagyon ambiciózus programot fogalmazott meg ezzel, és azt kívánom, hogy ezt sikeresen meg is tudja valósítani, mert szerintem a program az brilliáns ez a kultúra, oktatás, foglalkoztatás koktélban viszont nem szabad a gazdasági stratégiákról sem megfeledkezni, amit az egyes tagállamok akarnak megvalósítani, illetve az Európai Unió. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy mit élt át Európa az elmúlt időszakban. A nadrágszi politikából egy kicsit kezdünk kilépni, de hát ennek vannak járulékos kárai is. Például a fiatalság foglalkoztatása területén örülök, hogy a miniszterasszony ezzel a kérdéssel is foglalkozott. Egy dolog, ami nem volt, nem került talán annyira hangsúlyozásra, az az, hogy miért van mindez így túl azon, hogy a oktatás, gazdasági stratégiák, ahogy a nem megfelelő szaktudás, és amire vannak munkahelyek, amiket nem tudnak betölteni, és vannak, akik meg, meg nincs munkájuk. Sajnálatos módon például a mi korszakunk ez a digitális világ, és valamikor az egyebek területek nem vonzák a fiatalokat. A kutatás számára is például a digitális oktatás nem érdekli a diákokat. Ez lehet, hogy ez egy marketing kérdés, vagy az, hogy hogyan nevelték, képezték ki a fiatalokat, vagy túlzottan új ez, nem tudom de mindenképpen ezzel foglalkozni kell, mert ez a jövő. A munkaerőpiac ugyanakkor nem talál megfelelő munkaerőt, miközben mások meg fiatalok nem találnak munkahelyet. Mit tud tenni az elnökség annak érdekében, hogy ezt a szintet, szintjét javítsa az oktatásnak? Milyen intézkedéseket fognak hozni a felső oktatással? Például megint csak a digitális területen. Azt is örömmel hallottam, hogy odafigyelnek a vállalkozásra. Én magam is vállalkozók közül számolok, a évekig voltam, vagyok vállalkozó, és nem egy könnyű dolog. Nagyon fontos az oktatásnak ez a része, nem könnyű, és meg szeretném érteni, hogy az elnökség hogyan akar itten előrelépni. A vállalkozás az nem egy olyan dolog, amit meg lehet ta- tanulni. A könyvelést meg lehet talán tanulni, de a, egyébként kockázatértékelés vezetési képességekre van szükség. Ennek egy része nem feltétlenül tanulható. Tehát szeretném tudni, hogy hogyan akarják ezt elérni, illetve fontos lenne elismerni a vállalkozási ágazat fontosságát. Látom, itt jelez, hogy mindenki hosszan beszél, de nagyon köszönöm, hogy azért szót adott nekem. Tehát szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mik a céljaik. Köszönöm szépen Mici asszony a megértését, és azt hiszem, hogy nagyon jelentős volt ez a vita. 13 kollega szólalt fel a te beszámolód után. Azt is el szeretném mondani, hogy a találkozónk végén egy kis ajándékot fogok átadni a miniszterasszonynak, pontosan a Dual Education témájában. Ez egy nagyon érdekes, összehasonlító dokumentum. Megköszönöm, megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjuk azért, hogy itt van velünk, Xavier Prasmoné úr az oktatási főigazgatóságtól, de most a miniszterasszony válaszol a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok válaszolni a kérdésekre, megpróbálom tematikusan csoportosítani a kérdéseket tehát akkor sorban kezdtem Komodini képviselővel, aki a korai iskola elhagyás témáját vetette fel. Ez egy nagyon fontos téma. A beszámolomban ugye szóltam számos dologról, nevezetesen arról is, hogy a képességeket hogyan lehet fejleszteni az oktatásban, az Európa európai oktatásnak pontosan szüksége van egy olyan eszközre, amelyel harcolni lehet a korai iskolai elhagyás ellen. Sokkal inkább nyitott iskolákra van szükség, és nem csak didaktikai módszereket kell alkalmaznia. Szükség van arra, hogy a különböző akadályokra megtaláljuk a választ, hogy a fiatalok miért nem találnak munkát, milyen akadályok akadályozzák meg őket ebben, hogy nemzeti szinten mit lehet tenni. Tehát itt egy hatékony eszközre van szükség, európai szinten kell ezt a vitát véghez vinni, lefolytatni, ösztönzőkre van szükség, az egyetemek számára is, hogy azok, amelyek jobban működnek, hogyan segíthetik elő a mobilitást például, több szinten, európai szinten, nemzeti szinten, aztán ott van a fiatalok számára a hitelekhez való nehéz hozzáférés kérdése is. Libacska asszonynak köszönöm a kérdéseit, a megjegyzéseit, az észrevételeket. Ugye mindaz, amit elmondott a képzésről, az oktatásról, a kutatásról, igen, nagyon is összefüggnek. A bizottság figyelembe veszi majd minden alkalommal a, az önök szakbizottságának is a véleményét, stratégiai tervet alakítunk ki. Juncker elnöknek még természetesen az erőforrásokat jobbá kell hagynia. Vannak specifikus pontok, ilyen például a kettőség, a dualitás, a iskolába járás és a munka felváltva az olasz kormány nemzeti politikájában is ez egy kiemelt dolog, fontos lenne létrehozni a legjobb tapasztalatok európai bankját. Ez a jövőben egy stratégiai elem lehetne, aztán ön, ösztönözni kell a vállalkozásokat, ezt többen is felvetették, megjegyezték. egy olyan magatartásra van szükség, amely nem korlátozódhat a tematikus oktatásra, egy szintetikus, didaktikus, módszertani változásra van szükség. Kammerherrer képviselő asszony által elhangzottakra az a válaszom, hogy nagyon fontos, az oktatáspolitikák fejlesztése mind európai, mind pedig nemzeti szinten számos javaslatunk van ezzel kapcsolatosan, a kettős duális rendszer, tehát az oktatásban való részvétel és a munkában való részvétel szintén egy olyan terület, amelyet a jövőben fejleszteni kell, eh, referenciaként kell majd tekinteni, és eh, egyetértek azzal is, hogy a vállalatoknak aktív felelősséget kell vállalniuk. A mi országunkban, Olaszországban is új oktatási paktumot, új oktatási projektet dolgozunk ki jelenleg, mert ezt a célkitűzést szeretnénk nálunk is elérni. Ami a képességeket illeti a digitális területen, az új médiumok szintjén, meg vagyok arról győződve, hogy az új európai oktatási modell egy nagy lehetőséget jelent, a Cover Up Education is nagyon fontos program lehet nemzeti szinten is, például Olaszországban az elkövetkezendő hetekben számos kezdeményezést indítunk az olasz iskolákban, már csak azért is, hogy a kisiskolásokat egyfajta új tudás alapú rendszerbe vonjuk be. Ami a bolonyai folyamatot illeti, azt hiszem nagyon is fontos, hogy ezt a folyamatot fejleszük a tagállamokban is, az egyetemi szinteken is, az egyetemi autonómiákat is fejleszteni kell. Sok esetben nincs megfelelő aktivizálódás, sok esetben fenntartásokkal élnek az egyetemek. Mellesleg az előző jogalkotási ciklusban Berlinguer képviselő foglalkozott ezzel a témával, és van, volt is egy jelentése. Tum képviselő beszélt a, arról, hogy mennyire fontos a kulturális és nyelvi sokszínűség, a kisebbségek szerepe, a nyelvi kisebbségek szerepe is, de más területeken is fontos, a kulturális szerepen, szerepe is fontos a kisebbségnek Európában. Ugye az Európai Unió nem hanyagolhatja el ezt a területet az oktatás politikájában. Az Erasmus program egyfajta úttörő program ezen a területen, és az iskoláknak alkalmazniuk kell ezen program különböző rendelkezéseit. Fontos az oktatók számára is a gyermekek számára is a több, a multikulturális didaktika bevezetése. Az olasz elnökséget felkérik arra, hogy harcoljon azért, hogy a mobilitással kapcsolatos programok költségvetése ne csökkenjen, az oktatás, a nevelés a, és a kultúra, kultúrára is vonatkozik mindez. Én ezt természetesen csak támogathatom európai szinten egy jelentős lökés, fejlődés kell elérni az abban a stratégiában, amelyet az új bizottság fog majd bemutatni, Persze nem, nemzeti szinten is új politikák kidolgozására van szükség. Olaszország is nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre nemzeti szinten, és egy dokumentum született, amely elindította a vitát itt ezekben a napokban. Ami Nolfi képviselőasszony mondandóját illeti, olyan adatokról beszélt, a, a, amelyek Olaszországot érintik a nemzetközi keretben. Itt ugye hallottunk különböző eredményekről, a, az European Research Council-on belül fiatal kutatók foglalkoznak itt a különböző elemzésekkel. Ami a nemzeti témákat illeti, nem ebben a szakbizottságban kell azokat most megtárgyalni, ahogy ezt már említettük, de számos konzultáció indul az elhangzott témákban is, Rómában, ami a, a következő felszólalót, Grammatikázis képviselőt illeti, köszönött köszönöm, hogy utalt a, ha a, a tudományos purdára, hogyha jól értettem, itt a, a tudományos kutatásról van szó, a természettudományos kutatásról. Én is egyetértek tehát, hogy e, ez is a kultúra részét képzi, és a különböző disziplinák között is meg kell találni az együttműködést. A 2020-as stratégia is arról szól, hogy integrálni kell a ter- különböző területeket mellesleg Olaszország nagyon sokat harcolt annak érdekében, hogy a Horizon 2020 vegye szintén, foglalja magába a kulturális örökség témáját. De mindezekről már nagy részben szóltam a beszámolomban. Droja képviselő asszony, ja itt van, látom, hogy itt van, igen, csak máshol ül. Köszönöm az ön szavait a bátorító szavakat, az értékelő szavakat, és biztosíthatom önt arról, hogy teljes mértékben fenn akarjuk tartani ezeket az ambiciózus célkitűzéseket, biztosíthatom, hogy az elnökség más fontos témákkal is foglalkozni fog, majd például ugye már a nyelv ismeretek fejlesztéséről van szó. Fontos, hogy ne csak egy, hanem egy második nyelvet is ugye beszéljenek már az emberek, tehát kettő plusz egy a, a Maluf jelentés szerint ahogy ön is nagyon jól tudja, itt fontos a, nem csak a nyelvi ismeretek, de a kulturális ismeretek, tudás fejlesztése a jövőben. Volt asszony arról beszélt, hogy mennyire fontos a különböző akadályokat lebontani, Erről igazából szóltak a bizottság többi tagjai is. Teljes mértékben egyetértek, ezzel nagyon ösztönzőnek találom azt, hogy a vállalkozással kapcsolatos feladatokat kiszélesítsük, ugyanis a vállalkozás, a vállalkozási szellem számára fontos a kiválóság biztosítása a művészetek terén, ahogy ön is rámutatott az alkotásra, az új kreatív modellekre, Ugye egy, a jelenlegi helyzet elég üres, úgymond, és a fiatal művészek ezt az üres tért ki kell, hogy töltsék új alkotásokkal. Ö, beszélt a, a, a Bristoli Egyetemi ö, vezetőség új kezdeményezéseiről is. Diakonú képviselő szintén felvetett egy érdekes megkülönböztetést lexikai, szemantikai szempontból, tehát a, a román nyelvben is ugye különböző szavak vannak, a munka, nagyobb munka, kisebb munka, foglalkozás, szakma, stb. szavak léteznek. Olasz nyelven is több ilyen fogalom létezik, de ugye itt a decens munka, a méltóság fogalmak is belépnek ebbe a keretbe. Tehát ez teljes mértékben értem, és elismerem, ha nem is beszéltem mindenről a beszámolomban. Morgánó képviselőnek is köszönöm az értékelő szavait és az általános megfontolásokat. Ugye ezekről próbáltam itt a mai napon beszélni, és természetesen megragadom az alkalmat, és Természetesen én is kérni fogom, hogy támogassák a költségvetésben is a célkitűzéseinket, mert ez fontos a közösség számára. A doktori képzés, tehát a harmadik szintű képzésnek is fejlődnie kell mind a kutatás a műszaki területeken, mint a bölcsészettudományok területén, a gyakorlat terén, ahogy többen ezt már elmondtak, elmondták, össze kell kötni a vállalkozások világát, a doktori képzés világával, ez is nagyon fontos, ez a perspektíva. Klezosz képviselő úr ugye fontos példákat hozott az országára vonatkozólag, hogy hogyan lehet a régészeti feltárásokhoz hozzájárulni, hogy hogyan lehet a történelmi ö, emlékeket ö, fenntartani. Ugye ez nem csak Görögországot érinti, hanem ö, általában a déli, dél, ö, keleti országokat, tudják azt, hogy a görögök indítottak, indították el a közös identitás fogalmát, tehát teljes mértékben osztjuk az elhangzottakat, és a humán tudományokat is központba, központba kell helyezni, így például a régészeti tudományokat és az utolsó felszólaló, Mici képviselő asszony volt, mm, önnek is köszönetet mondok a támogató értékelő szavaiért. Nagyon egyetértek azzal, hogy a mismatch a különböző képességek között a legtöbb országban, Európában meg kell, hogy valósuljon, tehát a munkavilágát mindenképpen össze kell kapcsolni az iskola, az oktatás, a kutatás, stb. területeivel, és ez az egyik fontos megfontolása az olasz elnökségnek is, hogy mit is javaslunk konkrét módon a vállalkozások világában, és mindenképpen meg kell szüntetni a, a, a különböző szét vagy elvállá, elvállást. Itt integrálni kell a különböző területeket. Különböző interdisziplináris ágazatközi fogalmakat kell pontosítani. Ön is elmondta, hogy a vállalkozási világ, az egyéni vállalkozás, az önvállalkozás szerepe milyen jelentős. E, ez egyfajta stílus, amely meg kell, hogy valósuljon, egy magatartásbeli stílus is, és nem lehet egy ezt oktatni egy különböző, e, egy tantárgyban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a miniszterasszonynak ezt a nagyon szép vitát, nagyon sok fontos feladatról beszélt a miniszterasszony is, különböző találkozókról, kezdeményezésekről, majd meglátjuk, hogy hogyan lehet mindebbe bevonni a aktív módon a Kulturális Szakbizottságot. Köszönöm szépen a nagyon konkrét feladatokat, azt, amit a 2015-ös költségvetésre vonatkozólag elmondott, tehát erről tegnap is volt szó, ma is. Szeretném most üdvözölni a miniszterasszony, de kérem, hogy mindenki maradjon a helyén, ugyanis egy nagyon érdekes tanulmányt fogunk bemutatni a duális képzésről. De most ezt a dokumentumot szeretném szimbolikusan átadni a miniszterasszonynak. Ugye a, az olasz iskolákban is most reformok előtt állnak, a jó iskola, program indul be, tehát üdvözlöm a miniszterasszonyt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a segítőinek is, az olasz segítőknek, asszisztenseknek. Mielőtt megadnám a szót eh, a Ulicsna doktornőnek, aki ezt a nagyon érdekes tanulmányt fogja ismertetni. Ugye Martizel képviselő asszony és én jó magam is már elmondtam, hogy a koordinátorok arról döntöttek, hogy egy levelet küldünk Juncker elnök úrnak azért, hogy a következő kultúrával foglalkozó biztos egy nagyon erőteljes portfólióval rendelkezem majd, tehát nagyon sok témával kell foglalkoznia majd kultúra, sport, ifjúság, digitális korszak, és így tovább. Már jelöltek nevek, még nem tudjuk a hivatalos állásfoglalást, de mindenképpen Reméljük, hogy meghallgatnak bennünket. Most pedig doktornő, önnek adom meg a szót. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adtak számomra, hogy itt legyek, és megosztom önökkel a munkánknak az eredményeit. Ezt az Európai Parlament részére végettük. Ez egy olyan tanulmány, aminek az a címe, hogy duális oktatás és víz a zavaros, híd a zavaros vizek felett. Úgy tudom, hogy egy kicsit szükre szabott az időnk, úgyhogy igyekszem röviden fogalmazni. Nem fogom ki minden egyes képet külön ismertetni. Ami a mandátumot illeti, azt kérték tőlünk, hogy különböző duális oktatási modelleket elemezzünk, és hogy vizsgáljuk meg, hogy miért van ilyen sokszínűség az iskolai és a munkahelyi tanulás között, miért vannak különböző modellek, miért vannak modellek, amelyek jobban működnek, mint mások, és különböző körülmények között. Most a módszertanról nem szeretnék beszélni, ha kérdés lesz, akkor persze válaszolok, ezzel talán több időnk marad a lényegre. Tehát bevezetőként azt hiszem, hogy valamennyien egyetérthetünk abban, hogy mit jelent a duális oktatás, illetve mi jellemzi az alternatív oktatási módszereket a ö, szak, ö, szakipari tanulásokban. A iskolai és a vállalati tanulásról, oktatásról van szó. Most arról szeretnék beszélni, hogy hol tanulnak. Az emberek a vállalatnál nem csak azért ott vannak, hogy valami kis munkát végezzenek, hanem egyben tanulnak is. Tehát vannak tanulmányi céljaik, és ehhez megfelelően struktúrált oktatási tervek, vagy tanulmányi tervek. Ez az ideális helyzet, ami az ilyen ö, szakoktatásban ö, van, illetve amilyennek lennie kellenek. Tehát változik a ö, tanulmányoknak a színhelye. Különböző strukturális feltételek is kellenek ehhez, illetve vannak jellemzők. Ezek nagyon változóak Európában. Most gondolok olyan dolgokra, hogy a maga a diák vagy a tanuló mennyi ideig tanuló, gyakornok, milyen szerződéssel van ott, hogyan javadalmazzák, ki a felelős a tananyagért, ki a felelős az értékelésért, milyen bizonyítványt kap a végén, és így tovább. Valamennyien egyetérthetünk abban, hogy ami a szakképzést jellemzi, ez a dualitás, illetve ezen belül viszont nagyon változó megoldások vannak Európa különböző részein. Ezt vizsgáltuk a tanulmányunkban. De mielőtt elmagyaráznám azt a modellt, amit mi elemeztünk, még szeretnék néhány szót szólni arról, hogy miért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és miért érdekes a duális oktatás Európa számára. Szerintem az a vita, amit Eh, itt lefolytattunk, az mutatja, hogy van érdeklődés a téma iránt. És eh, az, eh, az elmúlt években is már így volt, tehát valójában a szakképzés nem teljesen új, ez egy nagyon régen létező dolog, csak az azért, ez fontos a politika alakítóinak, illetve azok számára is, akik pedagógiát, gazdaságtant és egyebeket tanítanak, illetve azoknak is, akik a gazdasági oldalával foglalkoznak az oktatásnak, és fontos, hogy milyen hozzáadott értéket hozhatunk így létre. A dokumentumokból kiemelnék néhány kulcselemet. Az első, a leglényegesebb, hogy a vállalatoknál, a vállalaton, a munkahelyen való tanulás az valódi ö, tanulási környezet. A diákok, a tanulók ö, valódi munkakörülmények között vannak, és amit ott megtanulnak, az azonnal jelentőséget kap, mert mindjárt látják a munkájuk, a tanulmányaik eredményét. Ez más, mint az iskolában, ahol egy kicsit olyan az, a tanulás, olyan, mint egy akváriumban lenne az ember, és lehet, hogy megtanulnak dolgokat, ami aztán a valós világban nem is annyira fontos. A munkára alapozott tanulás ezt a valódi ö, értéknek megtanulását teszi lehetővé. Nem csak technikai ö, fogásokat lehet megtanulni, hanem segít a ö, a professzionális magatartás kialakításában is. Tehát, hogy valóban szakembernek érezze magát az illető, és ez nagyon fontos a gyakorlati megvalósításban, illetve, hogy valaki igazán jó legyen a saját munkaterületén. Eredményként a ö, szakképzés nagyon jó szakképzett dolgozókat tud létrehozni, és ez egy nagyon jó lehetőség a fiataloknak ahhoz, hogy munkahelyük legyen majd. És amikor elfe, befejezik a szakképzést, általában nagyon jó a foglalkoztatás. Például Németországban 70%-uk a szakképzést követően ö, ténylegesen munkahelyet is kap. Finnországban ez 85%, ö, másút 78%, tehát vannak országok, ahol valahol ez old, alacsonyabb, például Hollandiában csak 58%, de általában a szakképzési programok után sokkal magasabb a ö, a, a munka lehetőség, mint azok esetében, akik csak iskolában kapták a szakképzésüket. Nagyon sok elemzés történt ezen a területen, hogy mennyi a költsége, mennyi az eredménye ezeknek a képzéseknek. A munkadoknak be kell ruházniuk az ilyen képzésbe, de azt mutatják a tapasztalatok, hogy három év múlva a vállalat is nyer ezen, mert a hallgatók hozzájárulnak a vállalat termeléséhez, és sokkal jobb eredményeket kapnak, mind amennyibe ez kerül bérben, vagy oktatási időben és egyéb járulékos költségekben, amit a vállalatnak kell viselnie. Tehát összességében úgy tűnik, hogy nagyon jó érvek szólnak amellett, hogy erősítsük a egész Európában az ilyen jellegű szakképzést. Azt is láthatjuk, hogy valamennyi országban van valami hasonló ehhez a szakképzéshez, Azonban azt is látjuk, hogy a népszerűsége ezeknek az oktatásoknak, az, hogy hogyan működnek, nagyon változik. Tehát nincsen egységes szakképzési, szakipari képzési modell, nagyon függ ez attól, hogy az egyes országok milyen mértékben tudják kialakítani a munkahelyen való tanulási rendszereket. Két évvel ezelőtt, amikor vizsgálódtunk, akkor az volt, hogy kb. 3,7 millió szakipari tanuló van. Ez az összes szakképzésben résztvevő diáknak kb. 1,5 milliót tesz ki, és a számadatok sem teljesen pontosak, de nagyon nagyok a változások országonként. Vannak olyan ö, ö, helyek, vagy olyan országok, ahol csak nagyon kevesen vesznek részt ilyen típusú oktatásban, van, ahol pedig szinte minden szakképzés így módon valósul meg. Tehát említettem, hogy milyen előnyei vannak ennek, ezek eléggé jól ismertek, vagy legalábbis úgy tűnik. Ugyanakkor, ha ennyire fontos a szakképzés, akkor miért nincs ez már benne a jelenlegi rendszereinkben? valójában különböző kihívások vannak, hogy egy átfogó szakképzési rendszer irányába mozduljanak el sok országban, még azon országokban is, ahol vannak ilyen képzések, még ott is vannak kihívások. Először is említeném a foglalkoztathatóságot a szakképzést követően de itt is megint csak különbözőségek vannak ágazatonként is. Vannak ágazatok, ahol nagyon jó a, az arány, szinte senki sem lesz munkanélküli a képzést követően, de például vannak a szállodai vendéglátóiparban egy kicsit másképpen alakulnak a számok. Németországot kivéve gyakorlatilag minden országban vannak szakképzési rendszerek, de nincsen megfelelés a között, hogy milyen képzést kapnak, és hogy hányan szeretnének oda menni, és hány munkahelyet tudnak ajánlani, illetve hány ilyen hallgatót akarnak fogadni a vállalatok. Németország az egyetlen, ahol a munkaadók próbálják megtalálni a számukra oktatható fiatalokat. Vannak bizonyos rendszerek, ahol nagyon jók az arányok, például Dániában nagyon erős a szakipari, a szakmunkás vagy ipari tanulók rendszerek. Franciaországban, Németországban körülbelül a ö, diákok egy negyede ö, idő előtt véget vett a szerződésének, ami nem jelenti azt, hogy később nem fogják folytatni a tanulmányaikat egy másik szerződésben, de náluk nagyon magas a rotáció. Ö, és ez gyakran összefügg azzal, hogy a fiatalok nem azt várják az adott munkahelytől, mint, és a munkaadó meg nem azt várja, amit ők tudnak adni. A másik kihívás a hátrányos helyzetű csoportoknak a részvétele. Tehát szelektálni kell, meg kell, hogy találjon valaki egy három évre egy olyan helyet, meg kell, hogy tudja győzni a munkaadót, ez 15 éves korban gyakorlatilag egy munka vállalói interjún kell végig menni, és ott kell, hogy legyen a ö, dolgozni akarás. Egy kicsit nehezebb azoknak a fiataloknak, akik még nem tudnak megfelelően beszélni, viselkedni, nehezen tudják adott esetben megvállal, meggyőzni a munkadót, hogy milyen nagy jó fogás az, hogyha őket veszik fel. Ezt láthattuk a munkaerőpiacon, és egy kicsit ugyanez van, még itt az, a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák is érvényesülnek. Végezetül pedig az átmenet a ö, szakipari ö, tanulóból a továbbtanulás irányába, hogyha valaki úgy dönt mondjuk 15-16 éves korában, hogy szeretné folytatni, majd így 18 vagy 19 éves korában, amikor ez befejezi, lehet, hogy szeretne menni felsoktatásba, de akkor vajon lesz erre lehetősége, és tud-e majd folytatást? So, uh... Nos, ez egy általános áttekintés volt arról, hogy hol is tartunk napjainkban. Most szeretnék kitérni arra, hogy a diverzitást hogyan értelmezzük a duális szakképzésen belül itt egész Európában. Azt látjuk, hogy vannak országok, Németországot, Ausztriát említhetnénk, Dániát, ahol átfogó rendszerét alakították ki, mindent lefedő rendszerét alakították ki ennek. Aztán vannak országok, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, ahol létezik ez a tanulói forma, de párhuzamosan más szakképzési rendszerek is működnek. Aztán van a munka alapú tanulás, amely integrálódik az iskola alapú tanulásba Különböző státuszok vannak természetesen, de van egy elvárás, hogy a munkahely alapú oktatás is működjön. Aztán vannak például Szlovákiában, én onnan jövök, onnan származok, vagy Cseh köztársaság, ahol a szakképzés főleg iskola alapú. Ami érdekes lehet. Nincs olyan ország egyáltalán, amely ö, kizárólag ö, ezt a tanulói szak tanulói rendszert alkalmazná, amelyik a munkahely alapú képzést csinálja, Németország sem. Dánia az egyetlen, ahol nagyon kevés az iskola alapú képzési rész, tehát ez eléggé háttérbe szorul, de teljesen nem. Megnézhetjük most egyenként ezeket a rendszereket amit általános rendszernek nevezünk, amely mindent lefed Németország, Ausztria, Dánia esetében itt azt látjuk, hogy ez a duális képzési rendszer eh, mindenhol jelen van, ahol szakképzés folyik, és meglehetősen szabályozott területről van szó a tanulókra vonatkozóan, és a munkaerőpiacon és az oktatási oldalon is szabályozzák. Tehát van egy hivatalos oktatási rész a dolognak, de vonatkozik rájuk a munkaerőpiac és például a szakmákhoz való hozzáférés. Nagyon, összes, nagyon szorosan összefügg a, az ilyen duális képzéssel. Milyen erős oldalai, erősségei és kihívásai vannak a rendszernek. Az egyik nagy előnye, hogy nagy számban biztosítják ezt a hallgatóknak, a tanulóknak az iskola alap, vagy a munkai alapuló képzést, és tényleg sokan részt vetnek benne. Ez vonzó is a résztvevők számára egyébként tényleg eh, az üzleti élet is aktívan részt vett az egész képzésben, beleszólása van, és eh, meglehetősen friss kapcsolatokkal rendelkeznek a munkaerőpiachoz, amikor a szakmai képet alakítják ki, az nagyon erős minőségi igényeket támasztanak például az iskolákkal szemben, a struktúrát, az oktatási struktúrát megfelelően kell kialakítani, szigorú szabályozás is vonatkozik erre. Azt, amit már mondtam, hogy erős követelményeket támasztanak, és ez összefügg abban, azzal, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg az üzleti élet. Aztán nagyon jók az átvételi arányok is egyébként. Aztán persze vannak kihívása is egy ilyen rendszernek. De ez egy természetesen elegendő foglalkoztatóra van szükség, aki hajlandó felvenni ezeket a szakmunkás tanulákat. Aztán van, hogyha kialakul egy bizonytalanság a gazdaságban, akkor a munkaadók számára nehéz ezekkel az emberekkel mit kezdeni, vagy később foglalkoztatni őket. Ez mindenképpen egy kihívást jelent. A cégek bizonyos elvárásokat kell, hogy teljesítsenek, magas szintű elvárásokat egyébként, amiket biztosítaniuk kell a tanulók számára, és emiatt adott esetben nem is kínálnak fel ilyen képzést. Vonatkozik a kis és középvállalatokra is, vagy olyan országokra, ahol egyértelmű támogató rendszerek vannak a kisvállalatok számára, hogy felkínálják ezt. Tehát láthatjuk egyébként, ahol ez a rendszer működik, a duális rendszer, ott a kis és középvállalatoknak óriási szerep jut és a cégeknek bizony komoly követelményeket kell teljesíteniük. Egy további fontos dolog a kapacitás a cégek részéről, hogy átfogó képzést nyújtsanak az egész szakképzés területéről. Most nem csak arról van szó, hogy a munkahelyet kell biztosítaniuk, hanem, vagy egy munkahelyet, hanem egy egész sor munkahelyet kell biztosítaniuk egy szakma számára, Eh, ehhez megfelelő munkahelyre van szükség, emberi erőforrásra van szükség, akik képesek átadni ezt a tudást, és ezt nem minden cég tudja teljesíteni. Ehhez rendszereket kell kialakítani például, és eh, azt kell, hogy mondjam, hogy le kell fedniük ezt, igen, tudomásul vettem. Egy teljes spektrumot le kell fedniük a szakképzés során. A másik megközelítés, a következő megközelítés, ahol egy párhuzamosságot látunk, tehát létezik a duális képzés, és létezik más szakképzés is, akár ugyanazon szakma elsajátítására is. Van, amelyik gyorsabb adott esetben, és beszélnünk kell a kihívásokról is. Ezt kell elmondanom, tehát az egyik az, hogy vannak olyan területek, ahol egy megfelelő mértéket kell kialakítani, megfelelő felfolytsagat. Van, amikor ez a második, harmadik esélyt kínálja a szakképzés során. Tehát például itt Belgiumban azt látjuk, hogy a fiatal emberek abba hagyják az iskolai képzés, a szabályos iskolai képzést, és elmennek ipari tanulónak, és hagyományos szektorokra koncentrálódnak általában a duális képzésben megszerzendő szakmák, például szolgáltatást nem érik el annyira például, ami természetesen hátrányos lehet. Végül pedig vannak olyan rendszerek is Franciaországban, amely mindenek előtt iskola alapú programot alakít ki, itt elvárják, hogy egy megfelelő, kötelező aránya a munkahely alapú képzésnek, Finországban is erről beszélhetünk. Itt a nagy kihívást azt jelenti, hogy ahol a munkahely alapú oktatás fontos komponenst alakít ki, de igazából nincs megfelelő juttatás, amit adnának a fiatalnak, sokkal rövidebb időt töltenek a munkahelyen ezek a tanulók, az olyan rendszerekre jellemző, ahol van e, egy ilyen iskolai alapú oktatás, és természetesen itt vannak a fiatal emberek, akik e, mondjuk nem akarnak tanulni, mert Németországban megelőíthetjük vannak iskola alapú programok, ahol folyamatosan térnek át a iskola vagy a munkahely alapú képzésre a fiatalok, tehát egy, egy progresszivitást is látunk, ami pedig a kihívásokat illeti itt az utolsó rendszernél, az iskoláknak óriási felelősségük van abban, hogy kialakítsák a kapcsolataikat a vállalatokkal, és ez nehézséget jelent biztos. Aztán egy további eh, nehézséget jelent, mit kell oktatni az iskolában, mit a munkahelyen. Eh, láthatjuk, hogy a tanulók párhuzamosan tanulják ugyanazt az iskolában és a munkahelyen. Tehát itt egyfajta kontinuitást kell kialakítani. Azt gondolom, hogy a teljesen iskolapó rendszerek kihívásai megtalálhatók itt, most nem akarok a részletekbe menni. Most pedig az ajánlásokat szeretném röviden elmondani. Mit már elmondtam számos politikus, vagy döntéshozó, stb. egy sor ötlettel állt elő, és igyekeznek megfogalmazni az országoknak azt az elvárást, hogy ilyen duális rendszereket alakítsanak ki, vannak ajánlásaink, amelyek eltérőek az egyes ország vonatkozásában. Én szlovák vagyok, mit már mondtam, elsősorban iskola alapú rendszerről van szó, de hát ott van folyamatosan át akarunk térni egyébként a német duális rendszerre. Ez az összes ajánlásban szerepel. Akkor vegyük most, mit ajánlunk az iskola alapú rendszereknek a legjobb olyan szektorokban kezdeni, ahol megfelelő feltételek állnak fel, fenn arra, hogy kialakítsuk ezeket az új útvonalakat. Tehát olyan munkahelyekről beszéltünk, ahol munka erőhiány van, tehát ahol nem tudnak igazán felvenni embereknek, tehát itt a, a munkaadóknak komoly érdekük az, hogy egy növekedés alakuljon ki. A jelentkezők körében aztán egyfajta kritikus tömeget is el kell érni természetesen, hogy képezzék az embereket. Egy ilyen iskolapú rendszernek tennie kell valamit a kapcsolatban, hogy mi történjen az iskolában, és nagyobb arányban kell felkínálni a munkahely alapú. Természetesen nem teljes mértékben, de azért megfelelő munkahelyeket kell keresni az iskola alapú rendszer, ahol már van egy fajta, van egy komponens, amely a munkahely alapot jelenti. Itt mindenképp mindenképpen a minőséget szem előtt kell tartani, és artikulálni kell egyértelműen, hogy minek kell megtörténnie a munkahelyen, és minek kell megtörténnie a munkahelyen, és hosszú távú kapcsolatok kialakítására készíteni az iskolákat, hiszen így tudják a hosszú időszakokat biztosítani amire szükség van egy oktatásban. Aztán amikor a két dolog párhuzamosan alakul ki, ez megfelelő szakmákat igényel természetesen, szektorális programokat is ki lehet alakítani. A, a különböző szektorokban, különböző szinteken progresszív módon lehet bevezetni ezt a képzést. Olyan szektorokra beszélünk elsősorban, ahol növekedést látunk, ahol komoly igény mutatkozik a munkaerőre. Végül pedig itt az utolsó diát látjuk ahol már teljes mértékű átfogó duális rendszer működik, azokat kell támogatni, a mindenek előtt, akiknél hiányzik egy hozzáállás, és ők például egyesek nem tudják, mit akarnak csinálni, vagy hogyan kell hozzáállni a munkához, ezeknek is biztosítani kell a hozzáférést ez a piachoz, és éppen ezért a toborzás területén ö, ö, diverzitást kell biztosítani, sokszínűséget, és egy folyamatos ö, hozzászoktatásra van szükség, adaptációra van szükség. Ö, ezt a lehetőséget fel kell kínálni, és további lehetőséget kell kínálni a tanulók számára, hogy a későbbiekben tovább tanuljanak. Ezek tehát az egyértelmű ajánlások, mind különbözőképpen kell ezt értelmezni, mondjuk Szlovákia esetében és más országok esetében. Köszönöm szépen egyelőre. Köszönöm a figyelmüket, és amennyiben van kérdésük, szívesen állok rendelkezésre. Eh, grazie davvero eh, Köszönöm szépen Ulicsna doktornőnek és a csapatának, akik ezen a nagyon fontos dosszién, tanulmányon dolgoztak. Mellesleg ma már nagyon sokat hallottunk erről a témáról, a különböző felszólalók részéről. Ugye az oktatási és munkaügyi miniszterek találkozója szintén foglalkozik majd ezzel az integrált megközelítéssel, és az új biztosnak is majd be kell mutatni ezt a témát, és a továbbiakban is foglalkozunk majd ezzel a témával. Azt hiszem, hogy nagyon fontos módszertani szempontból is ez a munka, nagyon sok ország rendszert mutatnak be ebben a tanulmányban, beszélnek mindazokról, akik ugye különböző környezetekben élnek Európában, perspektívára is van utalás. Tehát önök úgy gondolják, hogy vannak eredményes aspektusok, tényezők, a vállalkozások, a nagy és középszintű vállalatok, például Németországban szívesebben kötnek szerződéseket, de olyan országok, amelyekben 50 százalékos mondjuk a KKV-k, vagy inkább a kis vállalkozásoknak a száma, kevésbé hajlanak ilyen típusú szerződések megködésére. A különböző iskolai rendszerek is különböznek, ahogy láttuk, és különbözik a kapcsolatuk a munka világával. Na most, ami a, az egyenlőséget kell, hogy biztosítsa az egyenlő méltóság biztosítása. Ugye itt vertikális előrehaladásról volt szó. Ez egy olyan terület, amely elősegíti a képzés, segíti a családokat, magukat, a fiatalokat. Hm, nem tudom, hogy ki az, aki reagálni kíván erre a tanulmányra. Először Kamererrel asszony jön abból az országból, ugye, amelyre sokat utaltak, Németországra. Herzlichen Dank äh, auch für die Darstellung der Studie. Ich glaube, das ist wirklich... Äh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ezt felvetni mindenek előtt, ami az ajánlásaikat illeti. Hogy természetesen nagyon rövid idő alatt azon országokban, ahol még ilyen rendszereket nem alakítottak ki, ilyen duális rendszereket, nos, hogy gyorsan nem lehet, egyik napról a másik nem lehet felépíteni egy ilyen rendszert, szükség van átmeneti időszakra, és igyekezni kell ezt kialakítani. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Németországban ez nem teljesen világos, egyértelmű, kizárólagos rendszer, nem csak duális rendszerünk van. A vállalatoktól azt halljuk gyakran, hogy bizony panaszkodnak a fiatalokra, nem képezhetők jól, egyszerűen nincs meg az a szükséges tudásuk, amivel egy szakmát el lehet sajátítani. Tehát az iskolákra vonatkozóan is van elvárás, és hát a klasszikus iskolai rendszerre is jobban kell figyelnünk, hogy úgy mondjam, hogy bizonyos képességeket már az iskolában át kell adni mi nálunk is vannak kiegészítő rendszerek Németországban, hogy a fiatalokat, akik nem találnak például ilyen duális rendszerbeli tanulói helyeket, hogy akkor az iskolákba kerülhessenek először, ha már nem találnak helyet, és jó tapasztalatok vannak Németországban például az olyan gyakorlatokkal, amit nem csak az érettségi előtt lehet csinálni, hanem már a középiskolában is 15-16 évesen már előtte beleszagolhatnak a, a vállalatok életébe, és hát hogy a vállalatok is ismerjék a fiatal embereket, mert vannak olyanok, akiket a bizonyítványuk miatt nem vennének fel, azt mondják, ilyen rossz tanulók nekik nem hiányoznak, de a gyakorlatból gyakran az derül ki, amikor oda mennek a fiatalok, és látják, hát miért ne kaphatnának ők is egy esélyt, Hogyha négyese van matekból, tehát magyar kettese van matekból, vagy közepes csak németből, de láttuk, hogy itt van, igyekszik, tehát képezhető az illető. Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy különböző modellek legyenek szem előtt, és ezeket kell alkalmazni vegyesen. Egyébként Németországban előtt a kis és középvállalatok azok, akik képeznek. Ezt el kell, hogy mondjam. Éppen a nagyvállalatok azok, amelyek, hát persze, egy bizonyos számú munkahelyet kínálnak, vagy képzési helyet kínálnak, de igazából a kisvállalatokra lehet hagyatkozni. Ők sokkal erőteljesebben készek részt venni ebben a munkában. Az azt szoktuk mondani, hogy a nagy cégeknek könnyű, különböző szakmáik vannak, amit felkínálhatnak, stb. De ők kevésbé vállalják a felelősséget a gyakorlatban, mint a kis és középvállalatok, akik sokkal komolyabban veszik azt a felelősséget. Kisipari vállalatok, középcégek vezetői sokkal inkább azt mondják, fontos nekünk, hogy képezzünk és azért ez egy sajátos vonás ennek a német rendszernek. Igyekszünk a nagyvállalatokat arra rávenni, hogy képzési helyeket biztosítsanak, sőt, hát fenyegettek is egy időben, aki nem képez embereket, az majd fizet. Milyen is volt ez, aztán segített ez a fenyegetés, hogy úgy mondjam, és úgynevezett konszenzusokat alakítottunk ki, tehát szakképzési konszenzusokat egyfajta szerződést jelent ez, amit az állam és a vállalatok megkötnek egymással. Nem könnyű, időnként rá kell venni őket, hogy tegyenek valamit, de helyenként működik. Nem tökéletes, ezt nem állíthatom. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az észrevétel. Most pedig Tum képviselő kap szót. Mi a szó? Tum. Ma tänan ka, minu jaoks oli äärmiselt huvitav see teie ettekanne. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadás, amit hallottunk. Az előttem szóló kolléga már tulajdonképpen szinte válaszolt a kérdésemre, mégis felteszem. Hogyan motiválják a vállalatokat arra, hogy képezzenek embereket? Észtországban el kell, hogy mondjam, mi egy kis ország vagyunk, általában kis magánvállalatokról beszélünk, kis kisipari cégekről, és hogyan tudjuk őket rávenni arra? Talán nem elég, ha csak felszólítjuk őket. Hogyan tudjuk rávenni őket, hogy teremtsenek képzési helyeket a fiatalok számára, olyanokra számára, akik nem nagyon jeleskedtek eddig a tanulás során. Tehát milyen ösztönző rendszereket tudnak elképzelni? hogy a vállalatokat aktívabban bevonják ebbe a munkába. Itt kevésbé az iskolákról beszélek, hanem a vállalatokról adókedvezmény vagy hasonló szóba jöhet, vagy fenyegetés, amit már mondtak, hogyha nem teremtenek ilyen munkahelyeket, vagy ilyen képzési helyeket. Hogyan lehet tehát őket rávenni? Köszönöm szépen, Diakon képviselő úr. Te probați foarte puțin, dar uh, subiectul mi se pare extrem de important. Igen, ez a téma valóban érdekes. Meglepő számomra, hogy felfedezzünk olyan dolgokat, ami egy időben magától értetődő volt a háború előtt, ez volt a rendszer az egész világon, és hát Romániában is. Egy ilyen két sinem futó rendszer volt ez. Volt a kis inas, meg a nagy inas. A nagy inas már kalapot is viselhetett, de hát időközben megszűnt, mint hallottuk Szlovákiában is ez a fajta képzési rendszer. Egy probléma van vele. Ha politikával foglalkozunk, és ott vita alakul ki, akkor azt szokták mondani, hogy na Brüsszelből üzenték, vagy Brüsszelből parancsolták mint hogyha Brüsszel egy ilyen személy lenne, aki csak utasításokat osztogat. Én azt szeretném, hogy ez a tanulmány legyen közismertebb, el fogom vinni a miniszteremnek is ezt, és jó lenne, hogyha Brüsszelből elküldenék akár ezek ezt a tanulmányt. Köszönöm szépen, Zrojeva asszony! kért először szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Igen, hát nem vagyok biztos. Lehet, hogy a mi országunkban ez fordítva van. Lehet, hogy Brüsszelben van ellenállás, de én azt is mondanám, hogy ez a tanulmányt a mi országunkban is fel kellene használni, le kellene fordítani, és ez egy nagyon sikeres kezdeményezés, hogy a helyzetet felmérjük. Ugyanis csak néhány országot fed le, és tulajdonképpen mind a 28 tagállamra kellene, hogy legyen egy ilyen áttekintés, mert ezek azok a modellek, amiket itt ismertettek, de valamennyi országban kellene, hogy legyen egy leírás. A cseh köztársaságban mi beszéltünk arról, hogy ezt a duális oktatási rendszert kellene bevezetni, és nagyon érdekelne bennünket az a jó gyakorlat, amit ön említett, és szeretnénk ezt fel is használni. Nagyon köszönöm a tanulmányt, és én szeretném, hogy ezen tovább dolgoznánk. Eh, Most pedig Morgano Mm, képviselőnek adom meg a szót, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezt a tanulmányt minden hivatalos nyelvre le fogják majd fordítani, de már három nyelven létezik. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani, ezért a nagyon hatékony beszámolóért és magáért a tanulmányért. Én úgy gondolom, hogy azonban a helyzet egy kicsit bonyolultabb, Hát, elsősorban a képzési rendszereket illetően az egyes tagállamokban. Vegyük például az olasz példát. Ez a duális képzési rendszer rendszert nem alkalmazzák minden területen, például nem úgy alkalmazzák, mint Németországban, ugye alkalmazzák gimnáziumi szinten, tehát van, ahol ö, felsőbb szinten is, van, ahol ö, gimnáziumi szinten. Na most a szakmai képzés általában ö, nálunk sem az oktatási miniszter kompetenciájába tartozik, hanem a munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozik. Ami a szakmunkás képzést illeti, itt is ösztönzőkre van szükség, aztán arra van szükség, hogy alternatív módon szervezzék meg az iskola és a munkában való részvételt. Tehát itt technikai aspektusokról is szó van. Na most miért is szólalok fel? Azért, mert hogyha elképzeljük azt, hogy létezik egy homogén rendszer. Hogyha megvannak az ösztönzők, akkor talán rámutathatunk egy olyan területre, amely ö, már kevésbé lesz differenciált, mint ma az állami és a, az állami területek és a vállalkozói területek között. Tehát ezt kellene megnézni uniós szinten. Elnök asszony, köszönöm szépen, mindössze négy percünk van, és le kell zárnunk a munkát, mert a tolmácsok addig dolgoznak. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha minden ö, fogalmat és rövidítést tisztáznánk, például a Vocational Training Education, a VET rövidítés, tehát ezekkel is majd foglalkozni kell. Most akkor meg visszadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen a különböző kérdéseket. Először is azzal kezdeném, hogy a legkonkrétabbakra válaszolnék amelyek arra vonatkoztak, hogy mit lehet tenni azért, hogy ösztönözzük a vállalatokat. Valójában ez a kulcskérdés nagyon sok országban. Tehát egyfelől amit tehet az állam, az az, hogy adókedvezményeket, ösztönző, vagy például járulékcsökkentéseket adhat a vállalatoknak. Ilyen ösztönzők léteznek Németországban, bizonyos típusú képzéseknél van, nem mindenki, mindegyikre, de például amikor fiatalok képzéséről, vagy nehéz helyzetű fiatalokat képeznek. Ez Németországban azért lehet, mert már ott van az átfogó rendszer, és eznek az előnyeit lehet kihasználni tenni. Azon országokban, ahol gyakorlatilag ilyen szakipari tanulói rendszer még kialakulóban van, ott szükséges különböző ösztönzőket létrehozni. A másik nagyon fontos kérdés véleményem szerint meg kell vizsgálni, hogy milyen szükségletek, igények vannak a, például Észtországban a szakképzettségi munka, eh, munkaerő igény nem feltétlenül a hagyományos iparágakban van, lehet, hogy az új eh, szolgáltatási szektorban, ágazatokban van. És eh, egy kicsit úgy gondolkodik mindenki, hogy a, az ipari tanuló az fodrász, meg autógyártásban dolgozik, de bármilyen szakmában lehet. Tehát függ, attól függően, hogy az adott országban milyen munkaerőre van igény, kell megkeresni az egyes vállalatokat. A másik dolog, amit említettek, az a ö, komplexitása a kormányzati rendszernek, ugye, hogy oktatási miniszter, munkaügyi miniszter felelőssége, ez más országokban is van ilyen megoszlás. Szerintem az egyik kulcs elem, ami előrelépést adhat, az az, hogy létre kell hozni egyértelmű szakmai sztenderdeket, hogy mit kell tudni annak, akinek ilyen vagy olyan kvalifikációja van, és ez egyértelműbbé teszi és homogénabbá teszi a képzési programokat is, és segíti áthidalni az iskola és a munkaerőpiac közötti űrt. Csak tíz országot tanulmányoztunk, de ezeket úgy választottuk ki, hogy lehetőleg reprezentatívak legyenek az Európai Unióra vonatkozóan, és a szakképzési rendszere is. Egyben megnéztük azt is, hogy milyen szakirodalom létezik a tíz országon túl menően is tehát a tíz országban valóban interjúkat is végeztünk, de más országokat is megvizsgáltunk, a tanulmányban majd fogják látni. Ausztriát is emlegetjük, miközben ott konkrét vizsgálatot nem folytattunk. Végezetül pedig még egy dolog volt, hogy mennyire vonzó a szakipari tanulmány. 15-16 évesek elmennek a vállalathoz, és amikor a, egy vállalati központvezetővel interjút kell folytatniuk, akkor azt várják tőle, hogy úgy válaszoljanak, mint egy felnőtt. Mert ugye a vállalati képviselő az azt szeretné, hogyha neki egy felnőtt munkavállalója legyen, aki mindjárt tud dolgozni. Tehát itt kell segíteni a fiatalokat, hogy a magatartás és egyebek olyanok legyenek, amik segítik őket a belépésben a vállalathoz. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban, hónapokban lesz még szó erről a témáról. Köszönöm szépen a részvételét, és azt hiszem, hogy a mi munkánk is nagyon kielégítő volt. Mi következő alkalommal október 6-án és október 7-én találkozunk itt a szakbizottságban. Grazie ancora agli interpreti per la loro ottima eh, collaborazione. Grazie.